Kedves kollégák, azt javasolnám, hogy kezdjük újra a munkát, mert már 5 perccel elmúlt 3 óra, és még fontos napi rendi pontok vannak ma délutánra. Ugyanis lesz egy eszmecsere, ez az 24-es napi rendi pont, ez Algemanta Papedinskiene asszonya történik, aki a litván elnökség szociális és munkaügyi minisztere. Ez a litván soros elnökség képviseletében történik ez a látogatás. Most pedig miniszter asszonynak megadom a szót az első cserére a képviselőkkel, de hát már ők közülük épp, ismerhet néhányat, hiszen amikor Litvániába látogattunk, akkor találkozhatott velük. Nos, újra megjelenik itt, de most hivatalos minőségben a litván soros elnökség képviseletében. Ačiū a pirmininkę, gerbiam... Jó napot kívánok, elnök asszony, köszönöm szépen. Üdvözlöm a képviselőket, hölgyeim és uraim. Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek, amiért elmondhatom, hogy melyek Litvánia legfontosabb prioritásai a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén. Az Európai Parlament szerepe rendkívül fontos a mai döntéshozatalban. A parlament 500 millió európai polgárt képvisel. Ennek megfelelően elnökségünk alatt konstruktív, gyümölcsöző és kölcsönösen hasznos együttműködésre fogunk törekedni. Ez az első alkalom, hogy Litvánia soros elnöki szerepet tölt be, ez nagy kihívás országunk számára, és kiváló lehetőség arra is, hogy Litvánia bemutatkozzon Európában, Európa előtt. A következő hat hónapban építő tárgyalásokat szeretnénk folytatni a tagállamokkal és az EU intézményeivel, a lehető legjobb elnökségi eredményekre törekedve. Hangsúlyozni szeretném, hogy Litvánia elnöksége során megpróbálja majd biztosítani az ökkenőmentes és folyamatos jogalkotást. Szeretnénk méltányos és nem részrehajló közvetítőként tevékenykedni valamennyi érintett eh, féllel szemben, velük együttműködve. A 18 hónapos trió Írország, Litvánia és Görögország elnöki elnökségi programját, illetve annak célkitűzéseit fogjuk követni, azokra, azok elérésére törekszünk valamennyi fontos politikai területen. Ide tartozik az EU által fölvállalt kötelezettségek megerősítése az Európai Uniós polgárok felé, elsősorban a gazdasági, pénzügyi és a társadalmi kihívásokkal szembeni küzdelemben. A litván elnökség eh, különleges hangsúlyt helyez azon intézkedésekben majd, amelyeknek az a célja, hogy az Európai Unió iránti bizalmat helyreállítsa, ideértve a gazdaságot, a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást, az egységes piac erősítését, a pénzügyi stabilitást, a gazdasági monetáris unió megerősítését. Eh, mindezen területeken tehát szükség van az EU-ba vetett bizalom megerősítésére, mindezek gazdaságilag is és társadalmi értelemben is fontosak. Elemeztük az Európai Unió gazdasági helyzetét, és tulajdonképpen a pénzügyi válságon túl is tettük magunkat már, ezért az európai a litván elnökség során új prioritások meghatározására van szükség, ezek a szavahihető növekvő, nyitott Európa megteremtése. Fontos, hogy egyre több munkahelyet tudjunk teremteni, eh, megfelelő eh, munkavállalói jogok megerősítésével, illetve erősítenünk kell a szociális dimenziót, valamint el kell érnünk az esélyegyenlőséget és a nemek közötti valódi egyenlőséget. Ami a prioritásainkat illeti, szeretném először is megemlíteni hogy jobb munkavállalói lehetőségeket eh, szeretnénk biztosítani, elsősorban a fiatalokra koncentrálva. Szeretnénk gratulálni a parlamentnek, amiért úgy döntöttek, hogy az fiatalok munkanélküliségével fölveszik a harcot, hiszen sok fiatalnak nincs munkatapasztalata, illetve olyan eh, végzettsége van, amely nem biztos, hogy megfelel a jelenlegi munkaerőpiaci igényeknek, ezért nagyon sok fiatalnak eh, gyakorlatilag nem jut munka. Eh, ezzel a gazdasági válságé már társadalmi válsággá alakult, és azok a fiatalok, akik eleve ki vannak téve az ilyen kockázatoknak, még inkább szenvednek 8 millió emberről beszélünk, 8 millió olyan ember van Európában, aki fiatal, de sem nem tanul, sem nem dolgozik. Egyre több a, az olyan ember, akinek rövid időszakokra van csak munkája, utána hosszabb ideig munkanélküli. Ez mind a jövedelemre rossz hatása van, mind a munkaerőpiaci integrációjukra és akár a társadalmi kirekesztéshez és a szegénységhez is vezethet. Ezen kívül vannak további negatív következmények is, mint az elszigetelődés, a kockázatos vagy akár e, bűnözés jellegű tevékenységekbe való részvétel, e, pszichológiai és e, testi egészség megrendülése, elidegenedés a demokratikus folyamatoktól, és így tovább. Ezért elnöki, soros elnöki eh, terminusunk alatt igyekszünk javítani a fiatalok lehetőségeit, a fiatalok alkalmazhatóságát, annak érdekében, hogy az ifjúsági garancia program keretében 2014-től eh, megfelelő intézkedéseket tudjunk hozni azon eh, tárgyalások alapján, amelyeket a szociális partnerekkel és a miniszterekkel folytattunk, élebe léptetve a legjobb, legjobb gyakorlatokat. Természetesen ebben úgy szerepet játsznak a tagállami foglalkoztatási szervezetek, és a tagállamok közötti egyeztetésnek is nagy szerepe lesz. Reméljünk, hogy az elnökség alatt megállapodásra jutunk a tanácssal is. Tehát a tanács, a parlament és a bizottság között megalapodást tudunk kötni a lehetőségekről. Különös figyelmet szentelünk elnökségünk alatt a, az olyan képzési programokra, amikor munkahelyen tanonként úgymond tudnak a fiatalok tapasztalatot szerezni július másodikán aláírása került Licsében egy erre vonatkozó eh, megállapodás. Eh, Litvánia feltétlenül erősíteni szeretné a fiatalok társadalmi integrációját, különösen azokra gondolva, akik sem nem oktatásban, sem nem, eh, nem vesznek és sem nem dolgoznak jelen pillanatban. Az európai gazdaságit akár 150 milliárd eurós bevétel kiesést is elszenved amiatt, hogy a fiatalok nem dolgoznak aktívan. Tehát az ifjúsági tanács keretein belül tárgyalni fogjuk a fiatalok eh, kirekesztődését, illetve tanácsi következtetéseket fogunk eh, elfogadni az a kapcsolatban, hogy milyen módon lehet tagállami szinten a sem nem dolgozó, sem nem tanuló fiatalok integrációját elősegíteni. Ehhez mindenképpen számítunk az Európai Parlament konstruktív véleményeire. Szeretném ezt a témát azzal lezárni, hogy hivatkozok egy parlamenti és tanácsi állásolási javaslatra, amely a fekete munkával venné fel a küzdelmet. Itt az lenne a cél, hogy a bennem jelentett munkát megtaláljuk, és kihozzuk a homályból valós munkát teremte. Reméljük, hogy decemberben az EBSCO tanács eredményt ér el ezen a területen az elvek lefektetésével. Fontos számunkra is, hogy a dolgozók, a munkavállalók jobb védelmet élvezzenek. Szeretnék gratulálni, illetve kalapot emelni tulajdonképpen az előző EBSCO tanács tevékenysége előtt, mert eh, fontos eredményeket értek el az európai globalizációs kiigazítási alap eh, kapcsán. Ennek rendkívül nagy jelentősége. Így a saját elnökségünk alatt megpróbálunk megállapodásra kerülni a parlamenttel arról, hogy ezt az alapot 2014 elejétől hogyan használjuk föl a gyakorlatban. Április végén a bizottság javaslatot tett közzé arról, hogy hogy lehetne egységesebben alkalmazni és végrehajtani a dolgozók szabad mozgásához kapcsolódó eh, jogokat. Az Európai Uniós jog biztosítja az Európai Unió polgárainak azt a lehetőséget, hogy más tagállamokban keresenek munkát és dolgozzanak, és tiltja a diszkriminációt a más tagállamból érkező dolgozókkal szemben állampolgárságok alapján. A gyakorlatban azonban a migráns munkások mind közvetlen, mind közvetett diszkriminációval szembe találják magukat eh, állampolgárságok alapján különböztetik meg őket hátrányosan. Az elnökségünk idején tovább fogunk dolgozni a kihelyezett eh, munkavállalókról szóló Posted Workers direktíván. Ez eh, ennek célja egyrészt a munkavállalók jobb védelme, illetve a nekik nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. Eh, reméljük ebben az ügyben Eh, a tanácsal folytatott tárgyalásaink mellé lassan el tudjuk kezelni a tárgyalásokat a parlamenttel is. Ami a dolgozók eh, biztonságát és egészségét, munkavédelmét illeti, az ír kollégákkal dolgozunk együtt. Egy olyan javaslatot, amely bizonyos eh, munkavállalókra vonatkozó egészségügyi munkavédelmi irányelvet irányelv kidolgozására törekednénk ebben az együttműködésben. Az eredményes együttműködés egyik jó példája lehet az a megalapodás, amelyet azon dolgozók kapcsán fogadtunk el, akik elektromágneses hullámzás, hullámmal elektromágneses mezőnek kitéve végzik a munkájukat. Ugyanezt eh, szeretnénk megtenni a vegyi anyagok kapcsán is. Eh, mindenféleképpen szeretnénk foglalkozni a tengeren dolgozók egészségével. Eh, egy másik fontos eleme lesz elnökségünknek a társadalmi, a szociális dimenzió erősítése. A szociális befektetési package, vagy csomag, a social investment package az egyik prioritásunk lesz. Ugye figyeljük a vitát, és figyelemmel fogjuk követni azt is, hogy az EBSCO tanács következtetései milyen irányban viszik tovább az ügyet. Szeretnék, hogyha tagállamok felvállalnák ezt az ügyet, és meghoznak a megfelelő saját döntéseiket is reményeink szerint július 11-12-én egy nem hivatalos EBSZKO tanácsot tudunk majd szervezni, amely kifejezetten a csomagban található ajánlások megvalósításával foglalkozik. A szociális dimenzió megerősítése tekintetében a leginkább nélkülözőknek nyújtott európai segélyek céljára létrehozott alap sajátos szerepével is foglalkozni fogunk. Itt eléggé kézzelfogható eredményeket értünk el eddig is. Nagyon sok eh, megjegyzés érkezett a vitában a tagállamoktól, eh, ezeket mind figyelembe is veszük. Eh, hátra van még az, hogy megállapodjunk abban, hogy ennek az alapnak a tevékenységeiben a tagállamok önként vagy kötelezően vesznek majd részt. A tanácsi munkacsoportok tevékenysége azt mutatja, hogy van néhány olyan tagállam, akik úgy gondolják, hogy hogy különösen fontos az, hogy segítsenek felkészíteni az embereket arra, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, megtanuljanak eltartani önmagukat munkából, és így tovább. És emiatt az európai szociális alap a legjobb eszköz arra, hogy ezt megtegyük. Más tagállamok azt mondják, hogy jó lenne, hogyha az alapban valamennyi tagállam kötelezően részt venne, az európai segélyalapban, ugye, különösen azok, amelyek már most is részt vesznek az élelmiszer támogató program működtetésében, amely egyelőre még csak ugye kap a közös agrárpolitika keretein belül működik. Ez az az álláspont egyébként, amely az Európai Parlament képviselőinek többségi támogatását is élvezi. Nyilvánvaló, hogy vannak eltérő felfogások arról, hogy a szegénységgel szemben hogy lehet legjobban felvenni a harcot. Nyilvános, hogy mind európai, mind tagállami intézkedésekre is szó van, és nyilván a különböző tagállamok különböző szociálpolitikákat alkalmaznak, és ezek a különbségek meglehetősen nagyok. Litvánia, mint soros elnök, maradéktanul megérti azt, hogy mennyire fontos ez az alap a tagállamok polgársága számára, és olyan megoldást fogunk keresni, amely valamennyi tagállam számára elfogadható. Megállapodásra kell jutnunk az Európai Parlamenttel is ezt követően. Ez egy olyan feladat lesz, amelyet szeretnénk késtelem nélkül eh, elindítani és végigvinni. Ami a nyugdíjjogokat illeti, az alapdokumentum 2005-ben született a nyugdíjjogok hordozhatóságával kapcsolatban, és sor is került a tagállamok közötti közös álláspont elfogadására. Írország elég fontos munkát végzett saját elnök, soros, soros elnöksége alatt elfogadható kompromisszumot kidolgozva, megállapodás született eh, az, eh, a, a jogi eh, alapról, a nyugdíj jogok megszerzésének időszakáról, és így tovább. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamente is megállapodásra tudunk jutni hamarosan, és együtt tudjuk üdvözölni majd ennek a fontos jogi aktusnak a hatályba lépését. Fontos a gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójának erősítése, ehhez egy eh, térképet, egy roadmapet, egy úti tervet eh, fogadunk el. Meggyőződésünk, hogy elnökségünk során hozzá tudunk járulni eh, ennek az ügynek az elmélyítéséhez, kiteljesítéséhez is. A gazdasági növekedés és a szociális kohézió az a, két olyan folyamatnak kell lennie, amelyek egymást erősítik és kiegészítik, hiszen a társadalmi integráció hozzájárul a gazdasági és a pénzügyi stabilitáshoz is. Megfelelő egyensúlyt kell ezért találni a gazdasági intézkedések és a társadalmi intézkedések között. Ezeknek ki kell egészíteniük egymást is, nem szabad, hogy egymás kárára valósuljanak meg. A gazdasági és pénzügyi vezetés minőségének javítását immár Európai Uniós szinten is fontos tevékenységi területnek nevezhetjük. Különösen nagy figyelmet fogunk szentelni annak, hogy ténylegesen egyenjogúak legyenek a férfiak és a nők Európában, és ténylegesen azonos lehetőségeik legyenek. Elnökségünk alatt nagy figyelmet fogunk szentelni ezen célok tényleges megvalósításának. Hiszen erre van szükség ahhoz, hogy horizontális prioritásként is meg tudjuk a jogegyenlőséget és az esélyegyenlőséget teremteni. Ezen kívül úgy döntöttünk, hogy a pekingi platform következtetéseit is végigvisszük az intézményi mechanizmusok átvilágításával. Ez fontos ahhoz, hogy papíron legyen lefektetve, hanem valós élet is tényszerű jog és esélyegyenséget tükrözzön a férfiak és a nők egyenlősége eh, akkor valósítható meg, hogyha helyes kormányzati gyakorlatokat folytatunk. Ehhez tisztességesen meg kell fogalmazni a nemi prioritásokat, a nemi egyenlőséggel kapcsolatos politikai célkitűzéseket. A decemberi EBSCO eh, ülés részben ezzel fog foglalkozni az Európai Bizottságnak is az a célja, hogy a nők a döntéshozatalban magasabb számban képviseltessék magukat, úgyhogy folytatjuk ebben az írelnökség munkáját, és olyan politikákat szeretnék elfogadni, amelyek elősegítik, hogy a nők is nagyobb mértékben vegyenek részt a cégek irányító testületének munkájában. Közös megközelítésre lesz szükség a nemi egyensúlyok, egyensúly megteremtésére tehát a vállalati szektorban. Ami a méltányos bánásmódot illeti a diszkriminációval, diszkrimináció ellenes direktíva kidolgozása is fontos tevékenységi területünk lesz. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban már közzétette Eh, elképzeléseit például a romák integrációjáról. Ez különösen releváns, hiszen az Európai Uniós népesség nagy eh, eh, részét teszik ki a romák, 6 millió emberről beszélünk, és az ő helyzetük fontosabb, mint valaha. Az a projekt, amelyre tehát ebből a szempontból nagy hangsúlyt fogunk helyezni, és amelyet az EBSCO eh, csúcs alkalmával eh, ki fogunk fejteni. Eh, ez pontosan az, amire szükség van ahhoz, hogy a roma integrációs intézkedések, tehát amelyeket a tagállamokban már papíron meghoztak, a valóságban is működjenek. Képviselők, köszönöm a figyelmüket, remélem elnyerjük a támogatásokat, és a következő hat hónap, amely nyilvánvalóan tele lesz kihívásokkal, ez az első alkalom, hogy Litvánia betöltheti a soros enneki pozíciót, és különösen ezért fontos nekünk ez az időszak. Várom a kérdéseiket és a vitát is, valamint az együttműködést hogy elérhessük a céljainkat. Köszönöm. Köszönjük szépen, miniszter asszony. nagyon ambiciózus tervet vázolt fel itt a soros elnökség nevében. A képviselők már sok kérdést szeretnének feltenni. Az EPP nevében Cseva Orival kezdjük, utána pedig a szocialista frakció nevében jön valaki. Őri Csaba következik. Asszony és tisztelettel üdvözlöm a miniszter asszonyt is, de picit elkéstem, ezért elnézést kérek, de hál' Istennek volt alkalmunk találkozni Strasbourgban, úgyhogy azért gondolom, hogy nagyjából képben vagyunk, mint ahogy azt is láttuk, hogy igen részletes és kimerítő volt az a tájékoztatás, amit a litván elnökség programjáról hallottunk, úgyhogy nem is nagyon új elemekre, inkább néhány pontosításra, vagy kicsit több ö, ö, ö, konkrétumra szeretnék rákérdezni. Ugye két olyan ö, dosszié is van, amelyet úgy örökölt meg a litván elnökség, hogy lényegében nem tudott előre haladni a, a, az ír elnökség. Ugye a posting of workers esetében is csak előrehaladási jelentés született, és ugyanez a helyzet a legrászorulóbbak segély alapjával. Ez utóbbi a sürgősebb, ugye, mert január 1-ével kell, hogy induljon az új rendszer, és ebben a pillanatban én egy kicsit eufemisztikusnak érzem azt a megfogalmazást, hogy nézetkülönbségek vannak, ebben a pillanatban egy blokkoló kisebbség akadályozza azt, hogy egyáltalán megkezdődjenek a tárgyalások. Mi itt elfogadtuk a parlamentben az álláspontot, megválasztottuk a tárgyaló delegációt, világos mandátummal rendelkezünk, tehát magyarul azt szeretnénk tudni, hogy mikorra várható, hogy lesz egy közös megközelítés, ami a feltétel annak, hogy, hogy végre tárgyalhassunk a a részletekről, és van-e valami ötletük a litván barátainknak arra vonatkozólag, hogy hogy lehet ebből a, az álló e helyzetből kilendíteni ezt a problémát. A posting az végül is egy működő rendszer, itt nem fenyeget azonnali veszély, mint az FAD esetében, de itt is azért jó lenne, hogyha lenne egy közös álláspontja a tanácsnak, és egyelőre e, ezt még mindig nem látjuk. Ez egy új elem, hogy a fekete munkát, itt a prioritás elleni harcot a prioritásokként megjelent. Én ezt melegen tudom támogatni a néppárt nevében is. Csak arra hívnám föl a figyelmet, hogy mi többször beleütköztünk egy olyan, hogy mondjam, egymást átfedő mezőben, ahol a, a fekete munka, illetve az ilyen áll önfoglalkoztatók, kényszervállalkozóknak a a, a, a témája átfedi egymást, tehát nyilván erre a dimenzióra is figyelni kellene. Egyébként mi magunk is fogunk itt a parlamentben foglalkozni megint csak ezzel. A nyugdíjak hordozhatósággal éppen ma hatalmaztuk föl a jelentéstevőt, hogy folytassa a tárgyalást, és ismét megválasztottuk a parlamenti tárgyalócsoportot, tehát az informális trilógusra mi készen állunk. Itt hál' Istennek van közös megközelítés is. Itt inkább csak arra ösztönöznénk önöket is és magunkat is, hogy próbáljunk minél gyorsabban megállapodni, hisz van jószerével ez a fél évünk, az önök és a mi közös fél évünk, amíg dolgozni tudunk, mert aztán a választási kampány úgyis elvisz mindent. És az utolsó, a globalizációs alap, örülünk a jó szavaknak, de éppen most, azt hiszem talán tegnap a költségvetés kapcsán beszéltünk róla, hogy a pénz viszont kevés. Tehát lát-e arra esélyt, hogy egy kicsit emelni lehessen. Igaz, hogy nem költöttük el korábban az egészet, de folyamatosan nőtt az igény rá, tehát azt látjuk, hogy az, amit most meghatároztunk, az valószínűleg kevés lesz. Itt tehát még lenne közösen teendő. Köszönöm szépen, és mindenképpen sok sikert kívánok a litván eh, elnökséghez.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 Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött a szakbizottságon kellé, és bemutatja a prioritásokat ilyen érthető módon, és azért, hogy áttekintsük a munkát, hogy mi vár a litván elnökségre rövid idő leforgása alatt Tudom, hogy a litván intézmények és vezetők e, erre a munkára intenzíven felkészültek. E, remélem, hogy jó eredményt sikerül elérni. Amikor a prioritásokról volt szó, akkor e, többször is emlékezett arra, hogy ne feledjük, szociális dimenzió szükséges az EMU-ban az emberek jólétéről van szó. Erre nagyon rászorulunk. Néhány kérdést szeretnék feltenni, amely szerintem nagyon fontos. Először is az Európai Szociális Alap abszorpciója és az alap maga megmutatta többször is, milyen fontos az alap azért, hogy a munkanélküliséget csökkentsük, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen küzdjünk. Ez egy nagyon fontos intézkedés. Mi a véleménye a minisztériumának és önnek, mint miniszternek az előrehaladással kapcsolatban, amikor az alapról folyik a tárgyalás? Ma Elhangzott, hogy legalább 25 százaléka a kohéziós alapnak a szociális célra fordítandó, a bizottság másként gondolja. Úgy gondoljuk, hogy Litvánia inputjait nagyon fontos, hogy érjük el a 25 százalékot azt mondta, hogy a prioritásunk az ifjúsági munkanélküliség csökkentése. A fiatalok munkanélküliségének a csökkentésén túl más célcsoportok is vannak, az idősek, idős dolgozók, illetve a nyugdíjasok. Önök elnökségként hogyan fognak eljárni? Még valami. Azt a gender mainstreaming nagyon fontos aspektus, mint mondta, az önök, az ön jogkörében. A nők kvótája a vezetői állásokban fontos kérdés. Nem mindenki ért egyet a ebben megfogalmazott irányelvvel hogyan kíván eljárni, hogyan kívánja biztosítani, hogy az Európai Parlament hangját hallani lehessen. Különben nem lesz siker, mindenképpen sok sikert kívánok. Elnök, köszönöm. Szeretném pontosítani, hogy a 25%-kal kapcsolatban a ma délelőtt a bizottság támogatta a szaki bizottság javaslatát, hogy nyissuk, nyissuk meg újra az ügyet, és maradjon az eredeti 25%-os arány. Csak a tanács van ellene. Marian Arkin, majd Dantaje Szovjetska. Kicsit hosszúan beszélnek az első hozzászólók, Márkin asszony is hagyom, de utána korlátozom a hozzászólás időt. Elnézést kérek, Magyarnárkin. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szólok hozzá. Először is szeretném üdvözölni a miniszter hogy Köszönöm, hogy eljött, elmondta a prioritásokat. Nagyra értékeljük. De hát Strasbourgban is találkoztam már önnel. Négy kérdésem lenne. A globalizációs alappal kezdem meg a jó kívánságaimmal. Remélem, hogy konstruktívan együtt tudunk működni a globalizációs alappal kapcsolatban. E, látjuk a tanácsi szöveget, és e, egy válság derogáció van a e, fiatalok munkanélkülségei fontos annak megfelelő szerepet kap a blokkoló kisebbséggel kapcsolatban mi a véleménye, hogyan alakul ez majd a tanácsban. Elnézést, nem voltam itt, amikor az álláspontját ismerted, de nagyon egyszerű kérdésem lenne. Vannak-e konkrét javaslatok ezzel kapcsolatban? Azt mondta, hogy a szociális téren van mit tenni, kérem, hogy magyarázza el, mire gondolt. A, ma szavaztunk, hogy a kollégám mondta, szeretném megkérdezni, hogy mi a tanács álláspontja. Tudnak -e a nők helyzetével kapcsolatban jelez, a igazgatóásokban jelentős előrehaladást elérni? Elnök, még ketten szólnak hozzá, és talán aztán ön kapna szót, hogy az első kérdés sorra válaszol, hiszen nagyon sok kérdés van. Danika Jaszlovjacka, Alejandro Sarkas, és utána a miniszterasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném üdvözölni miniszterasszonyt tulajdonképpen nagyon kiterjedt soros elnökségi programot mutatott be, de jön a nyár, és ez azért ez rövidebb lesz. Minden jót kívánok Önöknek, és remélem, hogy mindez nagyon kreatív szellemben fog lefolyni. A, munkások, a munkavállalók kiküldetése nagyon érdekel, és tudja, hogy a nagyon hosszas tárgyalásokat folytattunk a szakbizottságban ezek a tárgyalások nem voltak könnyűek, és tudom, hogy a tanácsban is hasonló a helyzet. Talán, eh, ha mondana többet erről a helyzetről, és mi az álláspont, eh, hálás lennék érte. És kívánom, hogy ezzel az irányáddal kapcsolatban egy pozitív megközelítés legyen, ugyanis ez egy nagyon eh, nehéz kérdés. A másik kérdés nagyon nehéz volt számára ne. Ez pedig a szociális beruházások kérdése. Nagyon örülök annak, hogy a mi szakbizottságunk indította el ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos munkát, ugyanis gyakran hangsúlyozzuk azt, hogy a szociális beruházás az egy hosszú távú tevékenység, és inkább költségként tekintenek rá a tagállamok, mint beruházásra. Szeretném hallani az ön véleményét erről, és hogy hogyan fogják végrehajtani ezt a nagyon fontos projektet, amely kivezet a válságból. Köszönöm szépen, két percben. Köszönjük szépen, eh, miniszter asszony, hogy eljött ide. A múltban is barátságos megbeszéléseket folytottunk, és sok kollégám megérti, hogy a két kérdésem. Decemberben és júniusban egy csomagot kellett volna összeállítani a szociális alap kérdésében, és ezt nem hoztuk létre. Tehát ezért szeretném, hogyha az EBSCO tanácssal kapcsolatban segíteni fog a kérdés megoldásában. Másik kérdés, a litván soros elnökséggel volt már a részmunkaidő és munkavállalókkal kapcsolatos irányelvvel kapcsolatban megbeszélésünk. Nagyon örülünk, hogy a soros, új soros elnökség van most, de vannak a tanácsnak olyan tagjai, akik akadályozzák ezt a munkát, éppen er, ezért az önök segítségét szeretnénk kérni. Madame la ministre, je vous permets de répondre. Nos, akkor miniszterelnök asszony, miniszter asszony, biztosítunk időt arra, hogy válaszoljon. De még hat képviselő szeretne hozzászólni tehát arra kérném, hogy egy kis időt hagyjon nekik is feltenni a kérdéseiket. Öni a szó. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a képviselőknek, hogy ezeket a kérdéseket megfogalmazták. És akkor Ari úrral kezdem. Őri úrral kezdem, tehát a munkavállalók kiküldetését illetően, és aztán a legszegényebbek élelmiszer támogatásáról is szeretnék szólni. Nos, a munkavállalók kiküldetésének kérdése minden tagállam számára fontos. Biztosítani szeretnénk a szociális garanciákat, azokra az esetekre, hogyha a munkavállalók más tagállamban vállalnak munkát. Ezért megpróbálunk a tanácsban konszenzust elérni és tárgyalásokat elkezdeni a parlamenttel. Tudjuk, hogy ez egy kényes, érzékeny kérdés, és mindent megteszünk azért, hogy ezt a konszenzust elérjük a tanácsban, és hogy elkezdjük a e, tárgyalásokat. Nos, a legszegényebbek élelmiszer támogatásának kérdése is nagyon összetett problémás kérdés. Tudjuk, hogy ez a program még nem záródott le, és hogy a jövő évben indul ez az alap. Ez mind nagyon fontos, és mindent megteszünk azért, hogy biztosítsuk, hogy ez az alap épp olyan hatékonyan működik, mint a többi alap. Azért, hogy ezt a támogatást eljuthassuk azoknak, akik a legszegényebb körülmények között élnek. Említette az illegális munkavállalást is. Ez egy új, tehát a fekete munkát, ez egy új ö, téma, és októberben fogunk erről tárgyalni. Úgy tűnik, hogy mindegyik tagállamban probléma ez a kérdés, ez a fekete munka. A gazdaság növekedése és az életszínvonal a társadalmakban nem feledhetetheti el velünk, hogy a tagállamoknak harcolni kell a fekete munka ellen. Épp ezért támogatjuk ezt a platformot, és reméljük, hogy sikerül ezzel kapcsolatban döntéseket hozni. Most akkor Linki Vilcsőte asszonynak szeretnék válaszolni. Az Európai Szociális Alapról kapcsolatban tett fel kérdést. Szerintünk ez egy nagyon fontos intézkedés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára az emberi erőforrások problémáit, mint az oktatás, a foglalkoztatás, a szociális kirekesztés kérdéseit, hogy ezekkel foglalkozunk. Az alap jelenleg 23,1%-ot ajánl, és a célkitűzés 5-25%. Itt szeretnénk konszenzust elérni, és azt szeretnénk, hogy az alap 2014-ben elinduljon. Tárgyalnunk kell majd, és kompromisszumot találni azért, hogy az Európai Szociális Alap valóban létezzen, és hozzáadott értéket kreáljon a tagállamok számára. Második kérdése azzal kapcsolatos, hogy a fiatalok és a fiatalok foglalkoztatássága kérdésével is foglalkozzunk. Azt hiszem, hogy minden tagállam, mind nemzeti, mind európai szinten minden társadalmi csoportot bele szeretne vonni a munkaerőpiacba. Azt hiszem mindegyik tagállam ezt teszi. Nálunk is van egy hosszú távú nemzeti foglalkoztatási program, amely nem csak a fiatalokra vonatkozik, hanem más társadalmi csoportokra, mint az idősekre, a fogyatékkal élőkre, a nőkre, a vidéki lakosságra. Ezért azt hiszem, hogy ez a kérdés nagyon érde- érzékeny kérdés. Az intézkedéseket illetően azt hiszem, hogy az idősek bevonása az oktatási és képzési folyamatba, és az élethosszig tartott tanulásnak az elve segíthet abban, hogy a kihívásoknak megfeleljünk. Hiszen azok, akik eh, elvesztik a munkahelyüket, mindezekkel a kihívásokkal szembe kell, hogy nézzenek. Ön beszélt arról is, hogy a női kvótákról mi a javaslat. Véleményünk szerint ez a kérdés minden tagállamokban érvényes. Úgy látom, hogy a nők integrálása a vállalatok vezetésébe hozzáadott értéket hoz létre. Ön is azt mondta, hogy konszenzus kell elérni, és ezért én üdvözlöm ezt a, ezeket a kezdeményezéseket. A soros elnökség munkája során megpróbálunk majd megfelelő megoldásokat találni. Harkin asszony, köszönöm szépen a kérdését. Az európai globalizációs alapról, a fiatalok munkanélküliségről és a szociális társadalmi dimenziókról beszélt. Nos, nézzük akkor a globalizációs alapot. Azt hiszem, hogy az európai globalizációs igazodási alap nagyon fontos, és mindegyik tagállam várja a 2014-es eh, indítását. Azt hiszem, hogy sok ország felhasználta már ezt az alapot, akár csak Litvánia. Ötször is használta Litvánia ezt az alapot, és most kezdődnek a három oldalú tárgyalások a globalizációs alapot illetően, megpróbálunk majd jó eredményeket elérni. A fiatalok munkanélküliségét illetően Írország jó eredményeket ért el a fiatalok garanciáját illetően, garancia programját illetően, és reméljük, hogy a tagállamok ezeket az eredményeket alkalmazni tudják majd, és a bevált gyakorlatokat eloszthatjuk, kioszthatjuk, tehát terjeszthetjük a tagállamok között, azért, hogy a fiatalokat illető garanciákat minél hamarabb bevezethessék. A 6 milliárd euró amelyet erre céloztunk, már is egy jó eredmény, de még két milliárdot fogunk erre fordítani. Ez abban fog segíteni a tagállamoknak, hogy hogy megoldják az ifjúsági munkanélküliségi problémát. Önt beszélt az európai Inas Szövetség, vagy, vagy Szakmunkás Tanuló Szövetségről is, ugyanis a fiatalok nem tudják, nem tudnak belépni a munkaerőpiacra gyakran, mert nincsenek megfelelő készségeik és képzettségük ez a szövetség biztosítja majd a fiataloknak azt, hogy ezeket a szakképesítéseket elérjék a képesít, képzett, tehát iskolázások során. Még egy dolgot szeretnék említeni. Európában nagyon sok olyan fiatal van, akik nem vesznek részt sem a munkában, sem a képzésben. Mi épp ezért erre a kérdésre fogunk koncentrálni, és ez az ifjúsági politikánknak egy fontos oldala. Nos, ennyit akartam erről mondani. Nos, akkor Visszatérnék a munkavállalók kiküldetésének a kérdésére. Említettem, hogy ez egy összetett kérdés, minden tagállam számára fontos, ugyanis mindegyik tagállamnak más a tapasztalata ezen a területen, és mint említettük, konszenzus kell elérnünk és a, tanács, a tanácsban, és az Európai Parlamenttel is tárgyalásokat kell elkezdeni. Remélem, hogy sikerül majd kompromisszumot elérnünk a 9-es és 12-es cikkeket illetően, ugyanis ezek a leghevesebb vitáknak a témái. Aztán a szociális befektetési beruházási csomagot illetően az a véleményünk, hogy ez a szociális dimenziónak egy alkotó része, és ezen a héten lesz egy nem hivatalos EBSCO tanácsülés, és ezt a témát is megvitatjuk, és a gyerekek való befektetés kérdését is. Azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés mindegyik tagállamban, és azt hiszem, hogy megfelelő döntéseket kell hozni ezen a területen, amelyek segítenek a szociális kérdések megoldásában mindegyik tagállamban. Köszönöm az ön kérdését is és Szerkasz úr két, na, két kérdése volt. Az egyik a munkavállalók kiküldetése, épp ezért erről már nem akarok még többet mondani, csak szeretném biztosítani önt arról, hogy minden tőlük telhetőt megteszünk azért, hogy megoldjuk ezt a kérdést. Azért, hogy a tagállamok ezt a dokumentumot felhasználhatják Tudjuk, hogy ez egy mennyire fontos kérdés minden tagállam számára. Az ön másik kérdése a szociális alappal volt kapcsolatos. Véleményünk szerint minden olyan alap, amely tagállami szinten további értékeket teremt, lényeges. És bármilyen emberi tőkébe való befektetés szintén nagyon fontos. Köszönöm szépen. Sorry, Steven News. Elnézést, Steven News. Köszönöm szépen, Elnök asszony, köszönöm szépen miniszter a bevezetőt. Ennyis, hogy a kiküldetési irányelvre visszatérek. Hallotta a magyarázatát. Nagyon szeretném tudni, hogy mikor lehet elkezdeni a tárgyalás a tanácssal. Addig a trialógus nem lehet elkezdeni, mert nincs közös álláspont. A naptárába ceruzával beírt ilyet, vagy ez túl ambiciózus még? Másrészt prioritásét említette a dolgozók hatékonyabb védelmét. Ha csak nem tévedek, új stratégiáról, stratégiáról nem beszélt, munkai egészségügyel kapcsolatban nagyon csalódtunk, hogy a bizottság továbbra is ennek a stratégiának a publikálását visszatartja. Nem említette és ez aggaszt engem azért, mert úgy gondolja, hogy nem lesz semmi a bizottságtól a litvánökség végéig. Ha igen, akkor remélem, hogy elnökségként a bizottságra nyomást fognak gyakorolni a nyilvánosságra hozatal érdekében. Utolsó kérdés, Szerkász úr kérdésével kapcsolatban a szociális dimenziója az emunak. nak Ön ezt prioritásként említette a litván elnökség tendői között, mikor a tervezik egy közös ECOFIN Epsco tanács ülést a szociális dimenzió megvitatására az EMU-ban. A szociális dimenzió különben továbbra is marginális marad. Elnök Tomaszik Cserowit sorrendben. Köszönöm szépen, miniszterasszony mondta, hogy a szürke gazdaság ellen fel fognak lépni. Minden országban probléma ez. A pénzügy minisztériumok sok pénzt veszítenek ezzel, sok pénzt. Milyen módon kívánják ezt megtenni? Elnök, köszönöm szépen a pontos kérdést, és rövid kérdés Richard Owitt, Elizabeth Schröder. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó kívánságaim a, ö, az elnökségnek egy megjegyzés, röviden és egy kérdés. Nagy-Britanniából nálunk sokan ö, támogatják a, ö, mm, az élelmiszer ö, támogatási programot úgy gondolom, hogy fontos megérteni, hogy 900 segélyszervezet van csak az Egyesült Királyságban, de ezek szerencsére egy ernyőszervezet alatt. Most pedig a nem pénzügyi beszámolási irányelvel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Szociális, antikorrupciós, környezetvédelmi politikáról is kell ebben jelenteni. Ez érinti ezt a szakbizottságot is. Ez összefügg a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával sokan támogatják ezt az új jogszabályt. A tanácsban Dánia, Franciaország, Hollandia, a bajnokai és Nagy-Britannia had azt mondta, Nagy-Britannia azt mondta, hogy teljesen elégedett a javaslattal, pedig szívesen kritizálnám hazámat a társadalmi felelősségvállalás Barnier biztos és Andor biztos támogatását is élvezi. Jó lenne, hogyha ez az irányelv az önök elnöksége alatt megszületne. Tudom, hogy eredetileg nem nagyon voltak erről informálva. Talán több időre van szükséges, de a kezdeti viták a tagállamokkal oda vezettek, hogy ez az ügy lezárható az elnökségük alatt. Szeretném, hogyha ez megtörténne. A parlament nevében kérem, és szeretném hallani, hogy ma hogyan látja, meddig fognak tudni elérni. Elizabeth Schröder, Oleg Christensen. Ähm, Köszönöm szépen. Két rövid kérdésem lenne önhöz. Az első. És a következő. Nos, eh, a hozzászólásomban részben megválaszolta. Már felvettük egymással a kapcsolatot eh, a szociális befektetési csomagról már beszélt, és nagyon általános ki választ adott a feltett kérdésekre. Azt mondta, hogy igen, hogy a gyerekeket szolgáló befektetések nagyon fontosak, ízszerűen kell megtenni. Csak hogy ennél többre lenne szükségünk. figyelembe veszi -e a bizottság ajánlásait a szociális befektetési csomagban beruházási csomagban. Második kérdés, van egy téma, amiről egyáltalán nem tért ki, pedig ez is függőben lévő ügy a jogalkotási ügyek között az a szabályozás, amely a diszkrimináció ellen hivatott fellépni. Körülbelül öt éve van napirenden. Önök a 9. vagy 10. elnökség, amelyik megpróbál a tanácsban erre megoldást találni. Szeretném tudni, hogy mit fognak tenni, hogyan kívánnak megoldást találni, azaz többséget találni ebben az ügyben. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ole Christensen, Evelyn Regner. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy köszönöm szépen, miniszter, a prezentációt, és sok sikert kívánok a munkájukhoz. 2012 tavaszán a szociális partnerek a fodrászattal foglalkoztak, a fodrászokat próbálták megvédeni eh, a veszélyes vegyi anyagoktól. Tudjuk, hogy eh, egyes tagállamok ellene vannak a javaslatnak, ezért a bizottság nem fogja előterjeszteni javaslatot. El tudnám mondani, hogy hogyan látja ezt, és van-e lehetőség, hogy ez a nagyon jó javaslat mégis terítékre kerüljön a parlament előtt és a tanács előtt. Köszönöm szépen! Elnök Evelyn Regner Antigoni Papadopulo. Köszönöm szépen. A ö, fiatalok munkanélküliségről már szó volt, ö, egy állásfoglalás sikeresen megszavaztunk erről. Ö, ma szeretnék egy ö, bekezdést ö, idézni, és megkérdezni arra hivatkozni és megkérdezni, hogy milyen terve van, hogy jobb együttműködés legyen, és ezzel elérjük a fiatalok munkanerősségének a csökkenését. Részletesen mit tervez, ami a helyzeten javíthat a fiataloknak a munkaerőpiacon? Antigoni Papadopuló, és utána én. Görögül fogok szólni Köszönöm szépen, miniszterasszony, a megjelenését. A legjobbakat kívánom a litván elnökségnek. Nagyon nehéz időben veszik át az elnökséget. Az ír elnökség, és előtte a ciprusi elnökség nehéz feladat előtt állt. A cél az, hogy a fiatalokat munkába állítsuk. Fiatalokat munkába állítsuk. A rendelkezésre álló összeg azonban erre nem elégsége. elégséges. Milyen gyakorlati intézkedéseket tervez a fiatalok érdekében, azok érdekében, akik Dél-Európában és más országokban, Spanyolországban, Görögországban, Cipruson megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek, mégsem jutnak munkához. Akkor veszik át az elnökséget, amikor itt áll küszöbön az európai parlamenti választás. Ez is fontos tudni. Nagyon sok fontos kérdés fekszik az asztalon. Társadalmi nyomás tapasztalható. Megszorító politikák vannak, a trojka ezt ambicionálja. A parlamenti választások előtt eh, szeretnék a közleménynek eh, Európában, és főleg a fiataloknak átadni az üzenetet, hogy van remény ebben a kritikus periódusban. Köszönöm. Emer Costello de ezzel le is zártam a hozzászólók listáját. Köszönöm szépen, elnök asszony, röviden szólok hozzá. Miniszter asszony, üdvözlöm itt a szakbizottság körében, mint előadója a legveszélyeztetebb helyzetben lévők alapjával foglalkozó jelentésnek. Hadd mondjam el, hogy ez a szakbizottság és a parlament plenárison nagyon erős jelzést adott, hogy a költségvetés nem elégséges, a 2,5 milliárd nem elégséges, és 3,5 milliárdra kell emelni. Megértem, hogy a tanácsi döntés úgy szól, hogy ennyi áll rendelkezésre a legveszélyeztetettebbek számára. Szeretném megkérdezni, hogy továbbra is blokkoló kisebbség van-e a tanácsban, melyek a főbb pontok ahol ki kellene kerülni a zsákutcából. Richard Howard kollégám mondta, hogy vannak országok, amelyek nem akarnak részt venni, mások meg igen, de ez a program nagyon fontos, hogy elkezdődjék decemberben. Egy téli kampány előtt állunk kritikus időben, nagyon sok a hajléktalan, akiről gondoskodni kell. Ezért sürgős az ügy. Elnök, kösz, én is, miniszterasszony, hagyd tegyek fel néhány kérdést. A kiküldetés irányával kapcsolatban mondta, hogy ö, éles vita folyik a tanácsban a 9-es, 12-es cikkekről. Ez azt jelenti el, hogy a 3-as cikkel kapcsolatban sikerült megegyezni, mert ebben az esetben ö, és ebben az esetben ö, milyen értelemben? Őri Csaba elmondta, hogy az előreadás hiánya ebben a szövegben a jogot nem veszélyezteti. Szerintem ezzel sokan nem értünk egyet, legalább két okból. Azért, mert a bíróság ítéletei megmutatták, mennyire fontos kijavítani, hogy hogyan értelmezik ezt az irányelvet, valamint a kiküldött dolgozók helyzetén túl Szeretnék emlékeztetni rá, hogy mennyire érzékeny a közvélemény erre az irányelvre. Több tagállamban is ennek az irányelvnek az alkalmazása egyfajta zsanír, hiszen itt a szociális dömpingről van szó, a munkajog lebontásáról a legtöbb tagországban. Tehát gyorsan fel kell lépni, ami az ifjúsági garanciát illeti, amelyet említett. Szeretném felhívni a figyelmét ennek a parlamentnek az álláspontjára. Nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk a kérdésnek februárban, az EBSCOS áprilisban az AGRI tanács elfogadott ezzel kapcsolatban a határozatot. Csak hogy az a benyomásunk, hogy néha a tanácsnál nem, nincs globális átlátás. Ha úgy gondolják, hogy fontos az ifjúsági garancia, akkor világosan ki kell mondani, hogy az ESA ezt kell tudja finanszírozni. Márpedig a mostani tárgyalások során másként értelmezzük ezt. Szeretnénk, hogy az ESA szabályzat olyan legyen, hogy az ESA az ifjúsági garanciát is tudja finanszírozni, valamint a fiatalok alkalmazása 6 plusz 2 milliárd is támogassa az ifjúsági garanciát. Harmadik pont, egy, a szociális partnerek a tanács és a bizottság július másodikán aláírt egy megállapodást, erről ma délután fogunk vitázni itt, ami pedig a legszorultabb helyzetben lévők alapját illeti. Nos, reméljük, hogy két tanácsi következtetés után június 27-én, 28-án újra kimondták, hogy 3,5 milliárd van, ebből kötelező 2,5 milliárd, hogy a tanács megfelelő orientációt fog adni, és nem újra megnyitja a vitát. Különben zsákutcába kerülünk. De kérem, értesítsen arról is, hogyha aggodalomra van okunk a tanács gyakorlati munkája reméljük, hogy harmonikusan követi a tanács döntéseit. Miniszter asszony, önné a szó, hogy válaszoljon mert utolsó felvetésekre. Ačiū Jums labai, gerbiami parlamentárai, už... Köszönöm szépen a kérdéseket. fontos kérdések ezek mind az önök számára, mind a mi számunkra. Stephen Hughes kérdésével kezdeném. Az első kérdés az volt, hogy a bizottság egészségügyi és munkavédelmi eh, ügyben megfogalmazott eh, közleménye hogy is néz ki, pontosabban mikor kerül kiadásra a dokumentum. Nos, amint elkészül az anyag, a Mr. Kelly tárjuk, és beütemezzük ennek a fontos és érzékeny kérdésnek a vitáját is. Elképzeléseink szerint erre novemberben sor kerülhet a eh, tagállami munkaügyi főjelenőrök eh, ülésével kezdődhet a folyamat. Ami a szociális dimenziót illeti, ahogy a bevezetőmben említettem, a szociális dimenzió rendkívül fontos. A válság megmutatta, hogy a gazdasági és a szociális területek összefüggjenek, és az egyensúly hiány bizony fenyegeti a gazdasági stabilitást. És a gazdasági, illetve a szociális politika kétségtelenül továbbra is tagállami kompetencia alá esnek, azonban ezen területek reformjának bizonyos koordinációja bizony előnyöket hozna. A társadalmi változások figyelemmel kísérésének pozitív hatása lenne, és lehetőségeket teremtene annak megjóslására, hogy milyen lehetséges egyensúlyhiányok merülhetnek fel idővel, és ilyenkor lehet proaktívan lépni, mielőtt a helyzet kialakul. Ami a monitoring eszközöket illeti, a foglalkoztatási eh, főigazgatóság, illetve a szociálpolitikai monitoring eszköz kiemelt fontosságúak, és hogy ezen a területen valóban sikert érjünk el, ezeket az eszközöket talán ki tudjuk egészíteni bizonyos szociális indikátorokkal is, hogy ne csak a gazdasági vonalkozásokra figyeljünk. Így meg tudnánk alkotni az úgynevezett szociális és foglalkoztatási scoreboardot, eredménytáblát, vagy értékelőtáblát. Fontos, hogy az ilyen ne jelentsenek további terhet. Lehet, hogy éppen az európai szemeszter eszközrendszerét lehetne erre a célra jobban felhasználni. Ami a monitoringot és a koordinációt illeti továbbá, a tagállami a tagállamok, illetve a nemzeti parlamentek szerepe is rendkívül fontos. Ennyit szerettem volna mondani a szociális dimenzióról, ami a dolgozók kihelyezését, a postingot illeti. Az EBSCO tanács októberben Eh, fórumot ad arra, hogy kellő döntést hozzunk. Ez lenne az utolsó válaszom. kaptam aztán még egy nagyon egyenes kérdést, eh, hogyan tudunk a fiatalok munkanélkülisége ellen küzdeni. Nos, minden tagállam szenved a munkanélküliségtől és egyetlen intézmény sincs, amely önmagában eh, olyan döntéseket tudna hozni, amelyek sikerre küzdenének a munkanélküliség ellen. A bennem jelentett munka mértékenek csökkentéséhez a szociális partnerek és egy sor intézmény együttműködésére van szükség. ezeknek a negatív tényezőknek a, a a mértékét fel kell tárni, ezen a területen minden tagállamnak óriási lehetőségei vannak. Van mód arra, hogy a tagállami helyzetet elemezzük, és meghozzuk azokat a döntéseket, amelyeket aztán a többi tagállam is fel tud használni a bennem jelentett munkával szembeni küzdelem terén. Galimybė apsikeisti būtent konferencijos metu, apsikeisti nuomonėmis, išdiskutuoti. Remélem, hogy októberben az addigra megszervezett konferencián erről részletesebben is tudunk majd beszélni. Mert úgy gondolom, hogy a különböző tapasztalatok összehasonlítása az eszmecsere rendkívül fontosak. Howard úrnak is válaszolnék. Én említette, a leginkább nélkülözőknek nyújtott támogatásokat lehetővé tevő alapkérdését. Meggyőződésünk, hogy ez az alap az egyik olyan lehetőség, amely segíthet a szegénység következményeivel szemben felvenni a küzdelmet. Két és fél milliárdos összegről van szó, a parlament három és fél milliárdot követelt. ezt a további egy milliárdot, ezt meg kell beszélni, hogy ezt honnan tudjuk elhatárolni, honnan tudjuk átmozgatni ide, honnan tudjuk beszerezni. De nyilván a tagállamok felelőssége is óriási a szegénysége kezdeni küzdelem, szembeni küzdelemben. Kaptam egy kérdést a társadalmi felelősségvállalásról is. Pasisakom ir szociális dialogas yra reikalingas, reikalingas ir... Támogatjuk a szociális felelősségvállalást, természetesen a szociális párbeszédre minden területen szükség van Sirtis yra iš tiesų mūsų gerbiamo ūkio ministerijos funkcijų lygmenyje, tai mes tiesiog, kadangi. Úgy gondolom, hogy ez az ügy a gazdasági miniszterek hatáskörébe is beletartozik. Fontos, hogy folytassuk munkánkat a foglalkoztatási programok terén. És a szociális partnerség fontosságra vonatkozó megjegyzését természetesen továbbítom a foglalkoztatási miniszternek. Pani Schröder norėčiau de a szociális investíció paketok, de Schröder asszonynak is szeretnék válaszolni. Az által a felvetett kérdést megvitattuk az EBSCO tanácson, és ahogy korábban is elmondtam. Labai jautrus e, ir sudėtingas klausimas e, socialinių investicijų paket. Ez egy nagyon érzékeny, de megkerülhetetlen ügy, különösen a gyermekekbe való befektetés ahogy említettük, ugye az a környezet, amelyben, amelyben a gyermekek felnőnek, meghatározza a lehetőségeiket, milyen iskolába mehetnek, milyen tanulmányokat végezhetnek, milyen módon tudnak a társadalmi tevékenységekben részt venni, és ez az integráció eh, többletértéket hoz létre a társadalom számára. A, befektet, a fiatalokba való befektetés minden egyes emberre lebontva rettenetesen fontos emiatt. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a fiatalokat olyan módon kell támogatnunk, hogy az biztosítsa számukra az oktatáshoz, a sport és szabadidős tevékenységekhez, valamint egyéb lehetőségekhez való hozzáférésben, és ezzel biztosítsuk integrálódásukat a társadalomba. A második kérdése a diszkrimináció ellenes küzdelemre, illetve az ennek szentelt irányelvre vonatkozott. Meggyőződésem, hogy ez az ügy minden tagállamnak nagyon fontos. Hálásak vagyunk az ír elnökségnek, amely óriási előrelépéseket tett, előrelépést tett ezen a területen. A probléma persze az, hogy a 19-es cikk értelmében tanácsi eh, egyhangú döntésre van szükség. Úgyhogy továbbra is keressük a megállapodást, a konszenzus lehetőségeit. Jus kalbėjote, e, jus uždavėte klausimą e, Ponai Kristensen, atsiprašau labai. Kristensen asszony kérdése. Kirpėjų, nuo, dėl kirpėjų. Ön a fodrászokkal kapcsolatban vetett fel egy kérdést. Kas su, su cheminiais elementais, tai uh, iš tiesų Europos Sąjungos komisija. Valamint a vegyszerekkel dolgozó munkások munkavédelmét és egészségügyét. Nos, a bizottság jelenleg dolgozik egy hatástanulmányon, és úgy gondoljuk, hogy viszonylag hamar e, el fog készülni a javaslat, és gyorsan át tudjuk venni a vita továbbvitelét irányítását és ezt az ügyet is le tudjuk idővel zárni. Régner asszony, köszönöm szépen a kérdését. Ami a, a munkaügyi szolgálatokat illeti minden tagállam saját szervezetének a feladata a fiatalok integrálása a munkaerőpiacra, ehhez pedig eh, együtt kell működniük eh, a munkaügyi szolgálatoknak, hiszen a fiataloknak meg lehetősége van arra, hogy eh, az ország tagállamok között utazva eltérő más-más tapasztalatokat szerezjenek, szerezzenek munkatapasztalatot. Az EURES hálózat, illetve a munkaügyi szervez nagyon sok módon tudja segíteni őket ebben. A bizottság javaslatot tett a foglalkoztatási vagy munkahogyi hivatalok működésének javítására. Készen állunk arra, hogy ezt a dokumentumot megvitassuk és tovább dolgozzunk rajta. Dopulu ir gerbiamai komiteto pirmininkiai Beres norėtume atsakyti Papadopoló asszony, illetve az elnök Beres asszony kérdése is választ érdemel. Az ifjúságok garancia és a fiatalok foglalkoztatása kérdéskörében. Ami az ifjúsági garanciát illeti, örülünk annak, hogy az irányosség nagyon sok mindent elért, Azonban a fiatalok foglalkoztatása terén javít, javulá, a helyzet javulását több más eszközzel is tudjuk segíteni. A tagállamoknak talán a szociális alap igénybevételével olyan eszközöket kell kidolgozniuk, amelyek felgyorsítják a fiatalok elhelyezkedését. Mint látják, júliusban aláírtuk a gyakorlati képzése vonatkozó úgynevezett szövetség alapdokumentumát. Ez lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy olyan készségeket szerezzenek konkrétan a munkahelyen, amelyek aztán a munka erőpiaci integrálódásukat elősegítik. Azok, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, különlegesen fontos csoportot képeznek, és három fő prioritásunk közül ők jelentik az egyiket. Az ifjúsági garanciát az EBSZKÓ tanács fogja megvitatni októberben, meg fogjuk hívni a tanácsokat eszmecserére, amelynek részét képezi majd a helyes gyakorlatok cseréje is. És igyekszünk az ifjúsági garancia programjának végrehajtása fölött őrködni, fontos, hogy az ifjúsági garanciát a tagállamok a lehető legrövidebb időn belül felhasználják, mert sokat segíthet, hogyha a program időszak elején adunk egy lökést az ügyeknek. Végül, de nem utolsó sorban, Costello asszony a politika irányvonaláról eh, is beszélt. Természetesen örülünk annak, hogy létezik ez az alap. Kérdésére válaszként azt mondhatom, hogy július 17-én elkezdjük a tárgyalásokat a Koreperrel, és ez lesz az egyik kezdeti lépés. Köszönjük szépen a kérdéseket! Euh, Köszönjük szépen, miniszter asszony. Remélem, hogy ebből az eszmecseréből euh, nyert benyomásokat a szakbizottság tagjainak a prioritásait illetően. Olyan prioritásokról szó van, amelyekkel a tanács is euh, foglalkozik, de Ola Christensen is említette, hogy a litván elnökségnek figyelni kell e, erre a kérdésre is, hiszen a bizottságnak ezzel kapcsolatban nincsen e, e, kezdeményezése. Ez egy régi megállapodás a szociális partnerek között mindenki a társadalmi párbeszéd mellett teszi le a voksát, pedig ezt a megállapodást a szociális partnerek már megkötötte. Októberben tavaly tartott a szakbizottság egy ülést, és azt kérte, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg ezt a kérdést hogyha mi felgyorsíthatjuk ezt a folyamatást, és e, azt látjuk, hogy komolyan veszik a szociális párbeszédet az Európai Parlament, Unióban, az a szociális partnerek szempontjából nagyon fontos jelzés lenne, tehát akkor, amikor önök elkezdik a soros elnökséget, akkor fontos lenne e, jelezni az ezzel kapcsolatos szándékot. Köszönjük szépen a e, az ellátogatását eh, a képviselők nevében, és csütörtökön eh, újra találkozunk az EBSCO ülésen. Eh, és mindenünk nevében sikeres soros elnökségi munkát kívánok. Bien. Euh technique. Nos, várakozás nélkül szeretnék visszatérni a napirendre, és a 16-os napirendi pontra térni, ahol Jean Lambertnek a jelentéséről van szó, véleménytervezetről, a környezetben található műanyag hulladékkal kapcsolatos európai stratégiáról. Ezt a véleményt a Környezetvédelmi Bizottságnak szánjuk, ahol Vittorio Prodi a jelentéstevő. Öni a szó, jelentéstevő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a mi szakbizottságunknak a véleménytervezete amelyet a bizottság zöld könyvével kapcsolatban fogalmaztunk meg, amely a környezetben lévő műanyag hulladékokkal kapcsolatos. Nyilvánvalóan mi a környezetvédelmi dimenzióval foglalkoztak, de mi szeretnénk még a forrás hatékonyság kialakuló politikájához is kapcsolni. A jelenlegi becslések szerint 60 millió tonna műanyag terméket gyártunk Európában minden évben, amelynek 50 százaléka hulladék lerakókban végzi, ebben benne van 12 millió nyers olaj is, és ezeknek nagy része nem bomlik le, és a megmaradó 50%-nak egy része elégetésre kerül, és egy másik részét pedig újra feldolgozzák. Átlagban csak negyedét dolgozzuk fel újra a műanyag hulladékoknak az Európai Unióban, és hatalmas különbségek vannak a tagállamok között vannak, ahol 90%-át feldolgozzák a műanyag hulladéknak, mások pedig ilyen százalékban temetik be a műanyag hulladékokat. Vannak olyan tagállamok, ahol szervezett a műanyag hulladékbegyűjtés, vannak, ahol nem másfél millió embert alkalmaznak ennek a műanyag hulladéknak a feldolgozásában, sokan KKV-kben, de jelenleg nagyon sok műanyag hulladékot exportálunk, például az Egyesült Királyság Kínába, vagy a, távol-keletre. De a törvények most változnak, Kínában különösen, amely kihívásokat jelent majd számunkra, hiszen a nem szortírozott, nem válogatott és nem tisztított műanyag hulladékot nem fogják fogadni. Ez ugye problémákat is jelent majd az Európai Unió számára, hanem lehetőséget is biztosít, hogy pénzt, összezeget biztosítsunk a hulladék feldolgozásra. Ez a feldolgozás egyrészt nagyon modern módszerekkel is történik, például a műanyag palackoké. Tehát sokszor ez nem alacsony készségeket kíván a munka, hanem nagy, magas szintű tudományos szintet képviselő munka. Nos, ezek mind csak kezdeti gondolatok voltak. Az egyik legfontosabb kérdés a hatásvizsgálat az Európai Uniós környezetvédelmi politikákat illetően, tehát hogy milyen munkaerőpiaci foglalkoztatási lehetőségek vannak ebben. tehát ezekben az ágazatokban van lehetőség ugye új munkahelyekre, és hogyha ez megfelel az EU 2020-as fenntartható politikai stratégiának, akkor ezt is meg kell vizsgálni. Ugyanakkor meg kell vizsgálni a különböző irányelveket is, például a hulladék és csomagoló anyaggal kapcsolatos irányelv, amely szintén új munkahelyek teremtésére biztosít lehetőséget. És ennek minden lehetőségét ki kell aknázni. Az újrafeldolgozás gyakran egy munkaerőintenzitású ágazat, Ugyanakkor eh, a műanyagiparban rengeteg innováció történik, eh, és a újrafelhasználásban is. Tehát eh, ugyanakkor meg kell vizsgálni a lehetséges egészségi és biztonsági kérdéseket is, például meg kell vizsgálni a nanotechnológia határását, aztán a, kis műanyag részecskéknek a felhasználása például kozmetikai szerekben, és akkor például arckrémek, vagy a, a haj fényezésére, fényesítésére szolgáló anyagok, azok tulajdonképpen műanyagból készülnek. Végül pedig a képzés és a készségek kérdése ebben az ágazatban szintén fontos, Figyelni kell arra, hogy ezt tényleg fejlesszük, tehát ezeket együtt kell vizsgálni az új jogszabályokkal, azért, hogy helyesen valósítsák meg ezeket a jogszabályokat. Még mindig nagy hézagok vannak ugyanis ebben a készség ágazatban. Meg kell érteni, hogy miért fontos a munkások szociális státusza, hiszen ez az új hulladék újrafeldolgozásban is egy fontos kérdés. Különösen amikor arra gondolunk, hogy ha a légkörbe engedjük ezeket az anyagokat, akkor mi történik. Nos, vannak olyan módosítók, amelyeket szeretnék belevenni ebbe a véleménytervezetbe, és remélem, hogy mások is szeretnének ehhez hozzájárulni, hiszen vannak jó gondolatok, amelyeket meg kellene osztanunk egymással, és a bizottság javaslatának következő stádiumaiban is. Köszönöm szépen! Thank you, Chair. I am... Köszönöm, elnök asszony. Én árnyék jelentéstevő vagyok, és ez az új európai hulladékfeldolgozó stratégiát üdvözöljük, és Jean Lambert jó munkát végzett, jó fogalmazta meg, és a legtöbb kérdéssel foglalkozunk, és az Európa 2020-as stratégiát is hangsúlyozta, és a társadalmi hatásokat. Az Európai 2020-as stratégiában fontos a fenntartható és e, minőségi munkahelyek kérdése az újrafeldolgozó ágazatban, mert ez a gazdasági fejlődéshez vezet. Nem szabad alábecsülni azt, hogy valóban teremthet munkahelyeket e, a feldolgozó iparban, hanem más iparágokban is, tehát ezért mi jav, módosítókat is javasl. Ehm, Vannak-e még más hozzászólók? Nem? A bizottság részéről? Igen? Well, um, my colleague uh, Helmut Mauer. Un kollégám Helmut Mauer már a DG MV-től itt volt korábban, de délutánra nem tudott maradni. Kérte, erősítsem meg, hogy a tervezet teljesen egybecseng a zöld könyvvel. Kérte, hogy emlékeztessek a munkai teremtés fontosságára, például az újrafeldolgozás területén. Az előadóé a szó. Köszönöm eh, szépen a megjegyzéseket, és eh, várjuk a módosítókat, eh, mert hogy az tényleg hozzáadott érték. Köszönöm szépen. Kiváló. Akkor a módosítók bejutásak határideje július 17-12 óra digitális aláírással. Ne kérdezzék miért, de hát így szerepel itt módosítok megvizsgálása szeptember 25-26. Nem, ez csak akkor, hogyha szabadságon lennének a képviselők, tehát bejutását elő július 17. Nem, 20, szeptember 25-26 a módosítók megvitatása, és ha van idő október 17-én, ugyanaznap ö, szavazás, az MV pedig november 5-én szavaz. Ezt a napirendi pontot befejeztük, 25-ös napirendi pont, megadom a szót Tatjánás Danokának, akinek a témája a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezése. Miről is van szó? Véleménytervezetről, nem jelentésről, a közvetés szakbizottság véleményt fog erőlni. Az előadó női a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A javaslat a bizottságtól származik, és szakmai jellegű a módosítók nem csak technikaiak, hanem politikai jellegűek is. Először is a diszkrimináció mentességet szolgálják a munkahelyen. Ezt a kérdést már felvetettük ma, a litván miniszterasszonynak feltett kérdésekben. Tudjuk, mennyire fontos kérdés. Én eh, magam eh, voltam a diszkriminációmentességre egy másik jelentésnek a szerzője. Ezért a javaslatunk a bővítést célozza az opcionális válaszok bővítését a kérdésekre. Javasoljuk, hogy az opcionális válasz legyen opcionális válasz legyen a vallásra, etnikai származásra, illetve fogyaték meglétével kapcsolatos kérdésre. A negyedik cikk első és második része is ezzel foglalkozik. Természetesen a statisztika bizalmassága, magán élet adatainak védelme nem sérülhet. Nagyon remélem, hogy a bizottság és az árnyék jelentés jelentéstevők támogatják ezeket a módosítókat. Második javaslat. Eljárási jellegű. a szabályozás helyett vizsgálatot helyez kilátásba. Legalábbis egyelőre. Ez a javaslat az ötös frambulum kezdésben, valamint a 4 per 2-es cikkben szerepel. Harmadik főjavaslat pénzügyi szabályozás. a közvetítési szakbizottság véleményére alapszik. Itt egy fenntartást fogalmaztunk meg a végrehajtással kapcsolatban. Végezetül a delegáció időpontja, időtartama. Azt javasoljuk, hogy ne korlátlan legyen, a meghatározás, hanem 5 év, ez a 7 per C cikkben szerepel. Ezekor módosítok, remélem, hogy a szakbizottság ezeket támogatni fogja. Köszönöm. Szarié Szájá. Szarié Szájá, Marian Arkin. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az előadónak a módosítókat. Az egyes és négyes módosítókkal kezdem. Értem, hogy nemes cél a diszkrimináció mentesség, de nem értek egyet azzal, hogy ezt a munkaerő tanulmányjal kellene elvégezni. Vannak olyan kérdések, amelyekre nagyon fontos választ kapni. Hogyha a felmérésben érzékeny kérdések is szerepelnek, etnikai származás, fogyaték, vallás, nemi irányultság, akkor elképzelhető, hogy egyesek meggondolják, hogy egyáltalán fognak-e válaszolni. Ezért nem szabad veszélyeztetni a cél elérését. Habár ezek fontos kérdések, fontos kérdést feltenni, felmérés végezni, de nem a munka erő felmérés keretében. Ezért nem értek egyet azzal, hogy itt legyen ez. A szándékkal egyetértek, fontos, de nem ebben még van valami, amit szeretnék kommentálni. Egyes kérdések összefüggenek a bizottság végrehajtási tevékenységével és a végrehajtási intézkedésekkel. Nos, van nagy elveknek a listája a munkaerőpiacsal kapcsolatban. Szerintem túl technikai. Ez nem a parlament dolga ezzel foglalkozni. Talán a munka során később erre visszatérhetnénk. Harmadik kérdés. Egyetértek az előadóval, hogy legyen egy öt éves meghatalmazás úgy gondolom, hogy az Európai Parlament kapjon három hónapot a meghatalmazással való élés ellenőrzésére. Számítok a munka folytatására a az jelentésről és a többi árnyék jelentéstevővel Marian Arkin utána Castello. Köszönöm szépen az előadónak a hozzászólást. Nagyon technikai ügy. Nekem is lenne kérdésem az egyes és négyes módosítóval kapcsolatban. A kérdés ugyanaz, mint a Szegye kollégái. Ezért egyetértek azzal, hogy jönk le, hasonlítsuk össze az információkat, adatokat. A kérdés az, hogy ez -e a legmegfelelőbb hely, e, hogy információt gyűjtsük. Nem vagyok ezzel erről meggyőződve. Szívesen megvitatom ezt e, önnel, és szívesen meghallgatom a bizottság véleményét is erről. E, Aszája asszony szavaira reagálva egyetértek, hogy talán így kevesebb információt kapnánk a munkaerőről a munka vállalók helyzetéről. A munkaügyi felmérés fel kell világosítson bennünket arról, hogy a három célkütözés hogyan teljesült támogatom az előadót a meghatározás időtartamával kapcsolatban. Végezetül a 4 per 2-es cikkben, ahol javaslat van, hogy a végrehajtástól mozduljunk el a meghatalmazásra, és ahol szerepel a kérdések megfogalmazásának elvei. Nos, azt javasolnám itt, a változókkal kapcsolatban. Nagyon technikai kérdésről van szó, ezért nem meghazározáson alapuló aktusra van szükség. A kérdéseket pedig pontosabban kell megfogalmazni. Nos, ez egy nagyon rövid értékelés, anélkül, hogy hát minden háttérinformáció meg lenne. Köszönöm szépen, most pedig a szót megadom a bizottságnak. Nem. Már Costello. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az előadónak a munkáját. Ez technikai ügy, de nagyon fontos, mint ahogy elhangzott. A munkaügyi felmérés az EU érdeke, releváns kérdés, a tagállamokat is szolgálja, de az átok kérdések nem biztos, hogy hasznosak. Ahogy Marian Harkin mondta, a mutatók a 2020-as agendával kapcsolatosak. A cél az, hogy a 30 éveseknek a 37 százaléka már maga mögött tudja a teljes középiskolai tanulmányi ciklust. Nemzeti statisztikai rendszer nem tudjuk befolyásolni, csak azt, arra tudjuk ösztönözni a tagállamokat, hogy vegyenek részt ebben a felmérésben minden esetben nehéz lesz adatot adni, illetve az adatokat összesíteni. Nem szeretném elismerni, amit mások mondtak. Remélem, hogy sikerül széles megegyezést elérni ezzel is szolgálatnánk az ifjúsági garancia ügyét. Lenne néhány kérdésem amelyek technikaiak. Remélem, hogy figyelembe lehet ezeket a kérdéseket, módosítókat venni, abban részletekre vonatkoznak. Szeretném megkérdezni előadótól, hogy gondolta utalni az alapjogok 23. cikkére, amely a diszkrimináció mentességet célozza, vagy más jogalapot keres a diszkrimináció elleni küzdelemben több információ kellene az edit szóval kapcsolatban, illetve az opcionalitással kapcsolatban. A négyes módosítóban szerepel az opciális. A kilences módosítóval kapcsolatban attól tartok, hogyha túl sokat akarunk, akkor kevesebbet érünk el. Arra kellene ösztönözni a tagállamokat, hogy vegyenek részt ebben a felmérésben a delegált aktusokkal foglalkozik a tízes módosító, de e, kicsi e, zavaró, hiszen ez visszavonható. Mit e, értenek a pontos időtartamon? két-öt év ez nem elég pontos, be fogunk nyújtani még további módosítókat. Köszönöm szépen, most látom, hogy a tolmácsok úgy gondolták, hogy sokkal gyorsabban olvas a kelleténi elnézés, hogy ezt korábban nem vettem észre. Most pedig megadom a szót a bizottságnak. Anne Clemenceau Eurostat. Egy kérdés még én magam is hozzá, tenném, bármilyen furcsa nem eh, látom a cím adaptálását. Eh, még a közösségre utal, eh, már a közösség nem létezik. Ebben az esetben lehet, hogy megmarad a régi megfogalmazás, de akkor magyarázat szükséges. Köszönöm szépen. Nos, én nem közvetlenül viszem ezt a dossziét, hanem helyettesítem kollégámat az Eurostat részéről. Nos, ami a erőfelmérést illeti, itt már van 89 óta tanácsi rendelet, és ennek a javaslatnak az a célja, hogy ezt a rendeletet összhangba hozzuk az új intézményes összefüggésrendszerrel és a bizottságot olyan helyzetbe hozzuk, hogy eh, az évről évre jelentkező adhok eh, modelleket eh, finanszírozni tudjuk a tagállamok javára. Tehát három ügy került felvetésre a vita során. Először is az opcionális változók kapcsán Itt ugye a vallás, az etnikai származás kérdése merül fel. Egyetértünk abban, hogy a munkaerő felmérési eszköz nem erre szolgál. Ezzel a felméréssel azt szeretnénk, hogyha elsősorban munkaerő piaci eredményeket kapnánk, nem szeretnénk olyan információkat rögzíteni, amelyek miatt esetleg a megkérdezett magánszemélyek válaszadási hajlandósága csökkenne. Különben is, eh, ami a eh, fogyatékossággal érő embereket illeti, arra, van egy, arra megint van egy másik eszközre zünk, ami eh, pedig azokra vonatkozik, akik leginkább kitettek a, a szegénységnek és a szenvedésnek. Nos, az ő hátrányos helyzetű, helyzetükkel kapcsolatban is van más rendszerünk, más információs rendszerünk. Tehát az, a, vallásosság, vallási háttér, etnikai származás kérdése nagyon érzékeny ügyek. Amikor ezeket az információkat hozzáadjuk az adatbázishoz, akkor könnyen előfordulhat, hogy nem kapjuk meg azt az eredményt, amit szeretnénk volna. Tehát óvatosnak kell lenni Másrészt, hogy említettem, különösen ugye a, a fogyatékad élők esetében van más eszköz. Ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, azt javasoltuk, hogy a fontos elemek ügyében, ideértve a meghatározásokat, az éves adhok modulok, modulokat, a strukturális eh, változók eh, listáját, itt eh, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat javasoltunk, a rendkívüli technikai jellegű, ezenek a kérdéseknek a, a technikai jellege miatt. Ez volt tulajdonképpen javaslatunk mögött a logika, ami pedig a finanszírozási ügyeket illeti, úgy gondolom, hogy a bizottságnak egyértelműen az a véleménye, hogy nem elfogadható a bizottság számára az, hogy a, hogy általán kifizetésekre kerüljön sor. Úgy tekintjük, hogy rugalmasságot kell biztosítani ennek a rendeletnek a végrehajtásában, és ez rugalmasság szolgálná a legmegfelelőbb megvalósítást. Aztán volt egy kérdés, úgy gondolom, hogy mindig olyan ügyek kapcsán, vagy köré tervezzék az ügyeket, amelyek aktuálisak. Tehát mindig tulajdonképpen a foglalkoztatás és a fiatalok munkapiaci belépése között igyekszünk lavírozni. Euh, madame la rapportrice i am very thankful for all the remarks for shadow reporters. I understand that you have serious... Nos, eh, úgy tűnik, hogy ennek valóban alaposan megvizsgálták a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak is. Ugyanakkor nyilván ön említette, hogy nem vesz követlenül ennek az anyagnak a vitadében. Nos, korábban is sor került eh, párbeszédre ennek tapasztalata alapján először is ugye felmerült, hogy több opcionális kérdést vezessünk be. Természetesen az első reakcióm az, hogy hogy jó, hát ne itt vezessük be, de hol vezessük be. Tehát hangsúlyoznám, hogy itt adhok modulokról van szó. Ugye az alapjogi kartára is hivatkoztak egyes kollégák felszólalásukban, és most opcionális kérdésként pont ilyen adatokat említünk most. Hivatkoznék az antidiszkrimináció stratégiára, nagyon sok lehetőséget megvizsgáltunk. Egyáltalán nem ellenzem azt a felfogást, hogy ezek nagyon érzékeny kérdések, de vannak olyan módszerek, lehetőségek és technikák, amelyek lehetővé teszik a pontos, névtelen eh, adatgyűjtést, ez jelentés 2007-ben született, akkor eleinte sokan ellenezték, sok, nagy, nagy volt az ellenállás bizonyos frakciók részéről, ugyanakkor a Párizsiban lévők híres eseményei éppen akkoriban ütötték fel a fejüket, égő kukák és autók formájában, és akkor hirtelen megjelent a bújtatott diszkrimináció kérdése. És hirtelen nem volt ellenállás, és hirtelen mindannyian megállapodtunk az jelentéstevőkkel az úgynevezett pozitív intézkedésekben, hogy tudjuk elkerülni, és hogy tudjuk felvenni harcot a diszkriminációval szemben, és mindannyian a horizontális direktívákról beszéltünk, ami még sehol nincs. Tehát megértem én azt, hogy ez egy nagyon nagy vitát kavaró javaslat, és remélem, hogy ezt meg tudjuk majd vitatni, meg tudjuk beszélni. Politikusként úgy gondolom, hogy bátornak kell lennünk, elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy haladjunk előre az ilyen javaslatokkal, másképpen nincs értelme az egésznek hogyha valóban szeretnék a diszkrimináció ellen küzdeni, akkor neki kell menni a dolognak. És hát természetesen a technikai vonatkozások egész sorát is meg fogjuk majd beszélni. Önök is rá tapintottak jó néhányra a megjegyzéseikben. Természetesen rendelkezésünkre álló idő elég sok kérdés vett föl, hiszen ez az utolsó munkahetünk, a módosítók határideje pedig augusztus vége, de ennek ellenére él bennem a remény lángja, hogy lesz időnk a vitákra talán valamikor augusztus végén vagy szeptember elején, és mindenkinek köszönöm az értékes hozzájárulását. Jó. Nos, a, a jelentéstevő olyan dolgokat is mondott, ami a soros elnökséggel kapcsolatos, és a módosítók begyújtásának határideje augusztus 27 10 óra, 18 a, szeptember 18 a módosító benyújtásának határideje. Nos, akkor ezt a napirendi pontot befejezettük, és most pedig Filip Bulannak a véleménytervezetek következik. Ez az Ipari Bizottság az illetékes, és ez egy és Bütikoffer kolléga a jelentéstevője, ez pedig Európa újraiparításával foglalkozik, a versenyképesség és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében. Nos, öné a szó, hogy bemutassa a véleménytervezetet. Köszönjük szépen, elnök asszony! Mivel ez a téme olyan lényeges, néhány soros véleménynek a megfogalmazása eléggé frusztráló a eredmény, az ipar újraiparosítása az egy nagyon fontos szerep, az nyilvánvalóan a munkavállalók számára problémát jelent. Olyan célzott beruházásokra van szükség, amelyek sokul folylék, ugyanis az új technológiákat kell kialakítani, de ne felejtsük el az ipari örökségünket, például a gépjárműt, a repülőgépeket, a műanyagot és sok más területet is. Európában olyan know-how van áll rendelkezésre, amely versenyképesítesz tesz bennünket a nemzetközi piacokon a kutatásba való befektetés is, beruházás is segít ebben. Az európai szabadalom és az ipari szükségletek figyelembevétele a fiatalok számára mind fontos eszközök. Ezen kívül nagy európai e, ipari csoportokat is e, ki kell alakítani. A versenypolitika és a kereskedelmi politika számára szükséges, hogy az iparpolitikához alkalmazkodjon. A véleménytervezetben egyfajta egységes ablakot, egy ablakot javaslok azért, hogy a vállalkozók minden szükséges információt megkaphassanak, azért, hogy a tevékenységüket Európában tarthassák, vagy pedig újra kihelyezhessék a, te, a tevékenységüket a versenyképességi program az ipar és a KKV-k számára, a COSME, amely két és fél milliárd eurót tartalmaz, egy olyan program, amelyre támaszkodhatunk. Fontos, hogy a vállalatok számára növekedési lehetőségeket biztosítsunk, és az európai vállalatok tartós versenyképességét megőrizhessük, és a piachoz való hozzáférésüket is segítsük többek között. Ez az célkitűzésünk Bütiköfer úr véleménye, de az IMKO és az INTA vélemények is készülnek, és a módosítók során ne lépjünk ki a saját illetékességi körünkből, hiszen számunkra az a fontos, hogy egy erős ipart hozzunk létre, amelyben munkahelyek teremtődnek. Önök rendelkezésére állok a módosítók fogadásában. Frédéric Dardenne. Et puis... Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakozom a jelentéstevőhöz, és azokat a gondolataikat, mint például az európai ipar fontosságának a növelése, amely munkahelyeket hoz létre, és ezt nem szabad csak néhány innovatív ágazatra korlátozni, hanem a KKV-ket is ösztönözni kell. Épp ezért fontos, hogy a képzésben és a szakképzésben is találjunk lehetőségeket a erőszés, e, e, erősítésre, ugyanis a 2014-es költségvetésben is fontos ezt a, ezeket a szempontokat figyelembe venni. Ezen kívül meg kell erősíteni a társadalmi párbeszédet is, ugyanis Alejandro kollégánknak a javaslatát nem tudtuk annyira figyelembe venni. A KKV-k területén fontos, hogy az ipar ne csak a vezető vállalatokra koncentráljon, hanem a KKV-k fejlődését is támogassuk. É, ugyanakkor egyszerűsíteni kell az administratív terheket is És lesznek olyan kérdések is, amelyeket módosítókban taglalni lehetne, a kutatás és a fejlesztés kérdését, de ne csak e, bizonyos ágazatokra e, kellene koncentrálni, hanem e, minden olyan ágazatot, amely a kutatással kapcsolatos. Van egy, még egy téma, amelyet említeni szeretnék, ez pedig a kereskedelmi tárgyalások nemzetközi szinten. Itt figyelni kell e, a szabad kereskedelmi e, versenyre, hiszen szerintem a szabad kereskedelemnek olyan feladatai vannak, hogy megmentse a mi e, iparunkat, és a, vannak a bizottságnak kezdeményezései, e, és ezeket kellene továbbfejleszteni más ágazatokra is. Végül pedig Tájáni biztos úr többször foglalkozott e, ezekkel a kérdésekkel, hiszen a korábbi biztos munkáját nem tudta folytatni. Fontos, hogy az Európai Uniónak legyen valóban közös ipari politikája, amely mind pénzügyi, mind jogszabályi és összehangolási területeken újrafejleszti az európai ipart. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Vannak más hozzászólók? Hogyha nem, akkor a bizottságot kérdezem, hogy akar-e hozzászólni. Nem? Vagy mégis? Csak röviden talán. Köszönjük a megjegyzéseket. Néhány dologra szeretnék reflektálni. Ezek keretfeltételek, és ez minden ágazatra vonatkozik. Nyilván vannak prioritási tevékenységek, de nem felejtjük el a hagyományos ágazatokat sem. Voltak kezdeményezések, mint az Ágazati Készség Szövetsége. És végül pedig a közös e, e, európai politika nekünk is egy célunk, és a különböző bizottsági politikák területei között szeretnénk összehangolni a munkát, és idén is tovább fejleszteni ezt. Köszönöm. visszaadom a szót a jelentéstevőnek. De előbb szeretném elmondani, hogy a véleményünkben figyelembe kellene venni azt az, e, azt az eljárást, amelyet fitness checknek hívjanak a bizottságnál, amely újra vizsgálja bizonyos jogszabályokat, elsősorban a környezetvédelmi területen, de nem csak ott, amely, hanem olyan területeken, amelyeknek a jogalkotási környezetre hatása van amelyeknek lehetnek szociális társadalmi dimenzió is, amelyekre figyelni kell. Nos, akkor jelentéstevő az, úr, újra megadom önnek a szót. Köszönjük szépen, elnök asszony, köszönjük az ön megjegyzését is és köszönöm a bizottságnak is, és másoknak is a megjegyzéseit. Nem látom akadályát annak, hogy közös termékeny munkát végezzünk, tehát türelmetlenül várom a kollégák módosítóit, és, és ezt a véleményt majd kiegészítjük, és ennek a véleménynek formát adunk a véletékes bizottságnak. A, a módosítók leadásának a határideje 15-e, eh, aztán eh, szeptember 18-án vizsgáljuk meg eh, ezeket a módosítókat, és 25-én szavaznak, és mi október 7-én. Most jön az utolsó előtti nap, a 22-es Sógor Csaba jelentése, amely a tanácssal való tárgyalásokról szól az európai demográfiai statisztikáról. Ez tegnap este volt öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, a harmadik tárgyalás volt, és a már a második, de itt a harmadik tárgyalásra a következő résztematikákra tértünk ki. Az egyik az a szokásos lakóhelyen rendelkező lakosság fogalmának a rögzítése. 11-es, 18-as, valamint a 2D cikk szerint módosítók a tanács javaslatára. A 4-es cikk új paragrafusainak megvitatása és elfogadása. A 7A új cikk megvitatása és elfogadása derogáció jóváhagyása a tanács által javasolt új nyolc a cikk hatálya alól és a felülvizsgálati záradék tartalmának a megvitatása ez a parlament twenty three as módostója. a harmadik trilógus megbeszélésen végül megegyezés született az intézmények között ez részben a soros elnökség javaslata nyomán bizottság bevonásával illetve mindhárom intézmény részéről jelenlévő jogásznyelvészek észrevételei alapján konkrétan az ötödik cikk három per egy három per kettő három per három cikkekre vonatkozóan. Ezen kívül a bevezetés 2-es, 4-es, az 1-es EP utolsó része és a 14 új cikkre vonatkozóan született megegyezés. Még egy utolsó egyeztetésre szeptemberben kerül sor, mielőtt a dokumentum visszakerülne a szakbizottsághoz szavazás vége. Köszönöm szépen! Bien. Rendben. Gratulálunk, jelentéstevő úr. Csak egy néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Szerencsére nem lesz további oldalú megbeszélés. A Koreper véleményét várjuk, amely a végső döntés lenne. Két kérdés van a derogációknak a megszüntetése és az Európai Parlament véleményének a figyelemben vétele, és itt a bizottságra tekintünk, hogy e, ne csak a tagállamokkal konzultáljon, hanem a felelősségi körének megfelelően velünk is e, az érdemi részét, illetően annyit mondanék, hogy a bizottság, e, Európai Bizottság dinamikája amely figyelembe veszi az új lakossági kérdéseket. Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy lehet, hogy a dolgok nem történnek olyan gyorsan, ahogyan szeretnénk. Épp ezért kell egy olyan mechanizmus, amelyel ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy a népszámlálást jobban végezzék el, és vegyék figyelembe ezt a tanácsi szavazáskor is, és amikor az Európai Unió politikáját hajtják végre. E, nagyon sajnálom, hogy ez a logika e, két területre vonatkozik, egyes tagállamok súlyára, és másrészt a közösségi alapoknak az elosztására. És ez a szabály nem vonatkozik a parlamenti képviselők számára. Nem akarom tovább taglalni, csak megjegyeztem. Szeptemberben visszatérünk erre a kérdésre, amikor a Koreper megvizsgálta ezt, és mi szavazunk róla. Nos, akkor ezt a napirendi pontot is lezártuk, és a 27-es pontnak megfelelően üdvözlöm a szociális partnereket, köszönöm őket, hogy eljöttek, ugyanis már régóta nem találkoztunk a szociális partnerek közötti megállapotással, Épp ezért nagyon örülünk annak, hogy e, találkozhatunk nem sokkal ennek a megállapodásnak a megkötése után, amely a, az ifjúkás, ifjúsági foglalkoztatással foglalkozik. E, és erről hallottuk a litván soros elnökség előadásában is. Szokás szerint először megadom a szót Maxim Cserutinak, a Business Europe képviselőjeként, és megpróbáltuk a hozzászólás időt is bölcsen elosztani nem akarom most itt taglalni a további magyarozatot hozzáfűzni. Minden esetre mi támogatjuk ezt a kezdeményezést. Parancsoljanak. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, hogy bemutathatom az Európai Szociális, az ifjúsági foglalkozásra vonatkozó cselekvési keretet. 2012-ben kezdődött az akció, és 2013 áprilisában végződött. Ez azt mutatja, hogy 7 hónap alatt sikerült megállapodni. Ez kiegyensúlyozott megállapodás, jó megállapodás az európai szociális partnerek kell. Olyan megoldások születtek meg, főleg nemzeti szinten kell alkalmazni. Sikerült európai szinten is azonban olyan célokat azonosítani, amelyekre nemzetileg is tudunk hatni az egyik fontos szerepünk európai szociális partnerként, az, hogy a létező gyakorlatokra alapozunk, és új gyakorlatot találjunk, biztosítsuk, hogy a szociális partnerek és a tagállamok, a kormányok együttműködjenek, és ezért is járunk el európai szinten. Úgy gondoljuk, hogy erre építve lehet megoldásra adni. A Business Europe szempontjából több ok is van, amire úgy gondoljuk, hogy ez a cselekvési keret fontos. Egyrészt időszerű, mert mint ahogy láttuk, európai szinten az európai garancia volt az egyik legfontosabb. Lipcsében indították, és azt hiszem, hogy lehetővé teszi, hogy európai szinten vita induljon konkrét inputtal. Úgy gondolom, az egy kiinduló pontja a cselekvési keretnek az a szükségletesség, hogy az a kötelezettség, hogy munkahelyeket teremtsünk, és növekedésnek indítsuk Európát. Ezért a makroekonómiai politika egészséges kell legyen. Ez, erre természetesen kihat az oktatás politika is. Aláhozzuk, hogy a fő cél a nyitott, dinamikus munkaerőpiac ez hozzájárul a fellendüléshez. Kezdve az oktatással, szeretnék rámutatni, hogy milyen új ö, módszerek léteznek, és milyen jó gyakorlatok, amelyeket Európa szerta ö, meg lehet osztani. Ö, például a gyakornokságban a Dán modell nagyon pozitív tapasztalat. A ö, gyakornokság ö, nagy része vállalatnál zajlik. Úgy gondoljuk, hogy ez lehetővé teszi, hogy javuljon a rendszer. A munkaerőpiaci reformoknak is van szerepe. Egyrészt tárgyalások révén, másrészt jogszabályok révén. Így kell elősegíteni, hogy a fiatalok bejussanak a munkaerőpiacra ez a fejlődésüket is szolgálja. Még van egy gyakorlat, amelyre szeretnék rámutatni, a svéd gyakorlat. A svéd szociális partnerek a technikai mérnöki ágazatban megállapodtak olyan megoldásokban, amelyek a 25 éven aluliakat érintik. Külön megújítható 12 hónapig terjedő munkaszerződésekben állapodtak meg ez fizetést is előirányoz a munkával töltött időre, de a képzéssel töltött idő, illetve a vállalat bemutatásával töltött idő nem része a fizetett időszaknak. Ez azért fontos, mert a munkaerő költségét csökkenteni kell úgy, hogy a fiatalok tanulhassanak még van egy terület, amelyre foglalkozik a vállalkozás. Itt az oktatás szerepét szeretném kiemelni a vállalkozó szellem kifejlesztésében fontos a fiatal vállalkozók célzott támogatása. Olaszországban nagyon jó ö, gyakorlatot látunk az Il Talento dell'Idé kezdeményezés keretében. És a Unit Credit e, bevonásával. Ez jó gyakorlat. Nos, ennyit tudtunk beazonosítani a cselekvési keretben. Konkrét cselekvésről van szó, és kihat a fiatalok munkába állítására, az oktatásra, a fokozatos bevonásra a munkaerőpiacra. A válság rövid távú kihívásaival is foglalkozni kell, ide a strukturális okokat is kezelni. Köszönöm szépen, elnök asszony! A tolmácsok nem fognak köszönetet mondani, mert túl gyorsan beszélt, mondja az elnök asszony. De ezzel sikerült a felszólási időkereteit betartani. Patrick Icsert az etüktől. Köszönöm szépen, elnök asszony. Maxim elmondta, nem, nem mondta el. A munkatervünk a szociális partnereké, amelyet 2012. januárban fogalmaztunk meg, egy szuperprioritást alapított meg, a foglalkozást, a foglalkoztatást, és azon belül is a fiatalok foglalkoztatását. Hét hónapig tárgyaltunk minden nap ezer fiatal pluszban csatlakozott a munkanélküliek népes táborához. Ez mutatja, milyen sürgőssége van az ügynek. 2012 őszén kezdtünk tárgyalni, mivel más ügyek is voltak, gyakorlatilag 2013 első három hónapjában tárgyaltunk. Ez a harmadik cselekvési keret Volt egy az élethosszíglani tanulás és az egyenlőséggel kapcsolatban. Nagyon könnyűek voltak a tárgyalások, ha bár élénkek, de egyetértek Maximmal az abban, hogy a, az eredmény kiegyensúlyozott, megvédhető, és tagjaink is támogatják szakszereti szempontból fontos volt hangsúlyozni, hogy 5 millió 700 ezer munkanélküli nem helyezhető el a munkaerőpiac strukturális megváltoztatásával, makroökonómiai adaptáció kell, munkahely teremtés a nemzedékek közötti szolidaritás szükséges. Nem megoldás, hogy a fiatalokat elhelyezzük, és a tapasztaltabb idősebbeket, hogy így mondjam, kirakjuk. Nem áttenni kell a munkanélküliséget más várára, hanem megoldani. Ahogy Barroso elnök úr mondta, a válság társadalmi gazdasági hatásai elérték az elviselhetőség határát. Intézkedéseket fogadtak már el a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatban, de az ifjúsági garancia az egyik lényegi pont. Szimbolikusan négy hónap, amíg valamit találunk nekik 6 milliárd, már mondtam, számolják ki, máshol is mondtam, mondták, hogy két évre vonatkozik, meg hogy több, de 6 milliárd 7 év alatt a 166 euró fiatalonként évenként. Összehasonlítom Németország egy maga csak a szakoktatásra 20 ezer eurót szán fiatalonként, tehát a 6 milliárd szerintünk messze nem elégséges. Nem beszélek azokról a billiókról, amelyeket a bankok megmentésére fordítottak. Bezártam a zárójelet ezzel. Tehát van a mismatch közelíteni kell a fiatalok képzettségét a szükségletekhez. Nem szabad téglává átalakítani őket, akiket be tudunk rakni a ő vállalatok falába. De biz, nagyon oda kell figyelni, mert ott van az agyelszívás. Százezer fiatal ment el egy kétmilliós populációból. Ez persze rövid távon egy országnak megoldja a munkanélküliséget, de, de hát hozatában nem megoldás. A minőségről se feledkezzünk meg az oktatás és a munka minőségéről, a jogok tiszteletben tartásáról A gyakornokság egyfajta ugródeszka lehet, de ez nem csak a munkához vezethet, hanem csapdába is, ezzel is kell foglalkozni, visszaélések is vannak. Ne felejtsük, ne feledkezünk meg a környezeti felelősségről és a szociális felelősségről. Ma világos, hogy a fiatalok helyzete drámai. A megállapodás aláírásával következett egy római szeminárium, négy ország résztvevői számára, és a következő hónapokban szeretnénk terjeszteni egy tucatnyi országban a ö, tudást, és szeretnénk mobilizálni a tagjainkat, mozgósítani a tagjainkat, és 2014-ben más országokat is megszeretik. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm. Ö, az UAPME nevében Lilian Volozinski ö, fog ö, szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselők, szeretném elismételem, amit két kollégám említett, a munkanélküliség a fiatalok körében gazdasági, szociális, de különösen emberi e, sürgető probléma. Ez az elsődleges e, prioritásunk, és azt gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy milyen gyorsan mennek a tárgyalásaink hetes hónapon belül eljutottunk addig, amit igazán jó eredménynek tekinthetünk, és pontosan itt volt az ideje, hogy ezt elérjük, hiszen a, régi, vagy hiszen a valós problémára fókuszálunk. A fiataloknak fontos, hogy a munkaerőpiacra tudják, tudjanak integrálódni, és a cégek számára is fontos, hogy tudjanak fiatalokat fölvenni. Ugye 80 javaslat született, amelyek a rövid távú és hosszú távú kategóriákban kiegyensúlyozottan kerültek kidolgozására, mind nemzeti, mind tagállami szinten megvalósítandóak ezek az oktatás, a tanulás, az átmeneti időszak, a munkavállalás és a vállalkozói tevékenység négy kategóriáján belül. Hagy húzzak alá néhány kulcsfontosságú eh, prioritást a fiatalok szempontjából, ezek azonban a kkv számára is fontosak. Eh, a tanulás terén például fontos, hogy eh, tegyünk valamit annak érdekében, hogy a hiány szakmákban tréningprogramokkal, gyakornokprogramokkal teremtsük meg azokat a készségeket, amelyekre szükség van. Németországban nagy hagyománya van, eh, eh, de Ausztriában is a gyakorlati eh, képzésnek, itt a kisvállalkozások is részt vesznek az oktatásban, szak, szakképzésben, gyakorlati helyet biztosítva. Ennek új lehetőségeit is ki kell dolgozni. Ami az oktatásból a munkavilágban, való átlépést illeti, itt fontos, hogy jobb pályaválasztási tanácsadás álljon rendelkezésre, a fiatalok jobb döntéseket tudjanak hozni, a készségeiket eh, hozzá tudják idomítani, igazítani eh, azokhoz az ágazatokhoz, ahol eh, munkaerő hiányjal küzdenek a cégek. És fontos, hogy olyan nem formális készségeket is erősítsünk, amelyek különösen fontosak az, hogy a fiatalok megállják a helyüket a munkavilágában. Nyilvánvaló túlságosan magas a fiatalok alkalmazásba vételének költsége, ezt csökkentenünk kell. Erre konkrét javaslatok születtek annak érdekében, hogy a fiatalok hát meg tudják szerezni az első munkahelyüket, és is sikeresen be tudjanak lépni a munkaerőpiacra. Végül a vállalkozó szellem olyasmi, ami nagyon is hiányzik az Európai Unióban, a vállalkozó szellem hiányzik, az intézkedési terv a vállalkozói kultúra erősítését hangsúlyozza, képzésre van szükség az friss, új vállalkozók készségeinek javítására. Az intézkedési keretterv jó eszköz a kezünkben, hiszen lehetőséget ad arra, hogy figyelembe vegyük a rendkívül mértékben eltérő tagállami és regionális helyzetet, szituációkat. Ráadásul a sikeres meglévő gyakorlatokra alapul, ezek inspirációként ihletet adhatnak más országok, más tagállamok, más régiók képviselői számára is. Az Európai Bizottság által biztosított finanszírozás, illetve az ifjúsági garancia előmozdítja a tagállamok azon törekvéseit, hogy ők maguk is kidolgozanak intézkedési kerettervet. de a kis és közép vállalkozásoknak is eh, lehetővé kell tenni, hogy több munkahelyet teremthessenek. Köszönöm ennek asszony. Köszönjük szépen. Az utolsó előadás címe Andreas Person. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselők, én is szeretném megköszönni a szakbizottságnak, hogy meghívott bennünket hogy a tevékenységi keretünket bemutassuk. Mint ahogy a kollégáim elmondták, ez az akciókeret fontos jelzés a szociális partnereknek. Nagyon sok, nagyon fontos témát vettünk be a közszolgálati foglalkoztatóknak, és nagyon sok területet kijelöltünk, ahol minden szereplőnek tennie kell Három fő kérdéssel szeretnék foglalkozni. Az első, a munkahelyeknek a vonzerejét kell növelni, például az egészségügyben, és egész Európában nagyon sok közszolgálati ágazatban nincsen elegendő fiatal, épp ezért számukra vonzabbá kell tenni ezeket. Ezek nagyon fontos olyan területeken, ahol hiány van. Ezért az oktatási és a foglalkoztatási ágazatnak együtt kell működnie, hogy a tudatosságot növeljék, felhívják a figyelmet. Épp ezért fontos az akció keretbe ezt a kérdést is beleemelni. Az oktatási és a foglalkoztatási szakembereknek nyitott napokat kell tartani azért, hogy a fiataloknak, fiatalokkal megismértessék a jövőbeli lehetéseket. Ezen kívül az oktatási, oktatást a valós szükségleteknek megfelelően kell alakítani. Másik fontos kérdés a beruházás, befektetés az oktatásba. Ez egy nyilvánvaló kérdés, ugyanakkor az elemzés azt mutatja, hogy Európában jobb ö, oktatási beruházásokra van szükség. És a CIP ezt üdvözli. Ugyanakkor Állandóan emlegetni kell, hogy az oktatási rendszer, rendszerben különböző, sokféle lehetőséget kell biztosítani azoknak, akik most fejezték be tanulmányaikat, és bár vannak bevált gyakorlatok, mégis ezeket, ezekre fel kell hívni a figyelmet. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Szerkasz kolléga, Costello kolléganő. Szerkasz kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Logikus módon üdvözlöm először is a megjelenteket, és az első megnyilvánulásának nyilván az kell, annak lenne kell, hogy köszöntet mondok önöknek, hiszen olyan pillanatban veszik át ezt a teljes vezetést, amely bizony eh, különleges jelentőségű Európa számára. Hiszen nem csak a fiatalok eh, problémájáról van szó, hanem a saját problémánkról. Eh, hiszen a fiatalok a jövőnket is jelenti, és a fiatalok nélkül nem az Európának jövője. Egyes országokban igen magas a fiatalok esetében a kudarcot valló személyeknek az aránya, hogyha az élet bármely területét nézzük, gyakorlatilag Európa úgy tűnik, hogy egy egész nemzedéket áldoz. Ez azonban mindenféle problémát fog jelenteni, demográfiai, politikai, gazdasági problémát, hiszen sok fiatal, aki nem tudja az életét rendbe tenni a jelenlegi viszonyok között, 20-25-30-35 éves korára e, munkát sem talál, vagy ha talál munkát, akkor annyira rossz minőségű, e, bizonytalan munkát, annyira e, kilátások nélküli munkát, hogy gyakorlatilag képtelenek megalapozni a jövőjüket. Egy nemzedékről beszélhetünk. Ezért úgy gondolom, hogy Eh, ennek megfelelően kell kezelnünk az ügyet. Azt is jelezik itt, hogy fontos együtt dolgoznunk valamennyi intézménynek, eh, ugyan ebben a szellemben egy jogalkotási kezdeményezésre fogadtunk már ebben a szakbizottságban, de a cégeknek, a, társadal- a civil társadalomnak és a több intézménynek együtt kell működnünk egy szociális párbeszéd keretén belül. azon országokban, ahol legjobban oldják meg ezt a kérdést, azt tapasztaljuk, hogy ott igen magas a társadalmi felelősségvállalás. Március, Ausztria, Dánia, Svédország és egyéb országokban a társadalom nem olcsó munkaerőnek látja a fiatalokat, hanem olyan tőkének, amelybe, bele kell, amelybe be kell fektetni, tiszteletet megadva a fiataloknak, és építve rájuk a jövő érdekében. Azt hiszem, hogy ebben a szemben nagyon fontos lesz ez a párbeszéd. Úgy gondolom, hogy eh, eh, fontos, hogy a Business Europe-nak eljutassuk ezt az üzenetet, hogy ezt a megalapodást további megalapodásoknak kell követnie, és remélem, hogy a jövőben is tudunk majd együtt dolgozni olyan megállapodásokon, amelyek utat nyitnak számunkra, hiszen sokszor csak a piacok, csak a vállalkozások nem tudnak mindent megoldani, olyan kihívás ez, amelyet közösen kell megoldanunk. Végül azzal fejezném be, elnök asszony, hogy frakciumban bizony ezért vannak bizonyos aggályok, nem elégséges minden kezdeményezés jelenlegi formájában. Az ifjúsági garancia például fontos, de nincs mögötte a megfelelő forrás ahhoz, hogy valami jelentős segítséget nyújtson a fiataloknak. Aggódunk emiatt, és nyilván önök is aggódnak, hiszen így nem fogunk tudni sem képzést, sem munkahelyeket létrehozni, és Európa nem tud a strukturális reformok keretén belül folyton minden csak csökkenteni, visszavágni. Hosszú távú jövőképre lenne szükségünk, amelyben a minőség, az európai minőség igenis fontos szerepet játszik. Nem szabad egyszerű, olcsó, rövid távú megoldások mellett elköteleznünk magunk, amikor a hosszú távú megoldásokat feláldozzuk ezek oltárán alaposan át kell olvasni a dokumentumot természetesen, és oda kell figyelnünk arra, hogy az itt meghatározott szándékok megvalósulnak-e, hiszen nyilván a parlament és önök között ti párbeszédben figyelemet tudja követni, hogy mi történik a különböző tagállamokban, hogyan haladnak az ottani programok. És hogyan ez tulajdonképpen egy olyan feedback eh, mechanizmus jelenthet, amelynek eh, révén tudunk egymástól tanulni, és nem csak elindítjuk ezeket a folyamatokat, hanem követjük is őket. Még egyszer eh, gratulálunk Önöknek, és reméljük, hogy további európai kereteket is létre tudunk hozni ilyenfajta együttműködés lehetővé tételére. Costello képviselő. Köszönöm, elnök asszony, mondja a képviselő mikrofon nélkül. Megígérem, hogy, hogy lassan fogok beszélni. Elnézést kérek tolmácsoktól először is. Köszönöm az előadásokat, nagyon öröm, nagy örömmel fogadtuk ezt a dokumentumot. Én Írországból érkeztem, ott igen nagy a probléma, mind a fiatalok munkanélkülisége tekintetében, mind a kivándorlás tekintetében. Óriási agyelszívást Eh, kerül sor eh, manapság Írországban a legtehetségesebbek mennek el, és nem az Európai Unió országaiban jelennek ők meg a munkaerőpiacon, hanem Kanadába, Egyesült Államokba, Ausztráliába vándorolnak ki, és ez óriási probléma Írország számára. Azok a fiatalok, akik Írországban nem találnak munkát, nos, eh, rendkívüli pusztító hatása van a munkanélküliségnek a társadalomra, elidegenednek a társadalomtól, teljesen eh, eltávolodnak eh, mindenféle társadalmi kapcsolató, eh, és rendkívül veszélyes az, hogy fiatalok egész horbái járják az utcákat, és a társadalmi következmények sokszor orvosolhatatlanok. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy ennek a parlamentnek a prioritásai biztosították azt, hogy az írelnökségnek is ez lesz az egyik fontos ügye, és ez így is volt. A 6 milliárd eh, eurós eh, az elején eh, gyorsabb ütemben elkölthető úgynevezett frontloading rendszerben elkölthető ifjúsági garancia ezt a célt szolgálja. De kérdés, hogy ez miben fog különbözni a többi ugyancsak nagyon jó a programtól, amely már amúgy is megvan hogy lehet ezt úgy megvalósítani, hogy valóban eh, eh, meg tudjuk célozni azokat a fiatalokat, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, hiszen eh, ezeknek a fiataloknak a nagy része jelenleg ezt a programoknak nem lehet kedvezményezettje. Mi van akkor, hogyha fél évig, egy évig részben, részt vesznek benne, aztán a program végén semmi lehetőségük nincsen, esetleg két év múlva megint részt vesznek, és aztán megint nem tudnak mit kezdeni az életükkel. Nagy aggály, számomra. Még azok a fiatalok is, akik dolgoznak, eh, nagyon gyakran csak eh, eh, szezonális munkát végeznek, részmunkaidőben dolgoznak, és igazándiból nem is nagyon tudjuk már, hogy mi az, hogy tisztességes munka, vagy méltó munka. Egyre többen Írországban sokkal rosszabb feltételek között kezdenek ma, akár pedagógusként, akár egyéb a közösséget szolgáló munkákban dolgozni, mint korábban, és a szakszervezet régebbi tagjai nem nagyon erőltetik meg magukat, hogy a munkapiacra lépő fiatalok érdekeit képviseljék, hiszen az ő munkafeltételeik jobbak, hogy lehet biztosítani azt, hogy a munkaadók, akik tréninget biztosítanak a fiataloknak, akkor nem csak olcsó munkaerőre tesznek is szert, hanem valóban olyan képzést adnak a fiataloknak, akiknek használható tudásról lesz használható értékes papírjuk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos aspektus lenne. Mindenképpen sok hasznos dolog van ebben a dokumentumban, de hogy hogy jutunk el a végrehajtásig, és mit tettünk Európai Uniós szinten és tagállami szinten, az bizony számomra kérdéses és fontos ügynek tartom. Thomas Handel. Thomas Handel. Thomas Handel először. A kollégáim tulajdonképpen már hasznos megjegyzéseket tettek. Az agyelszívást illetően a munkavállalók azok Amerikába vagy Ausztráliába mentek, voltak akik Európában. Azok, akiknek jó a diplomájuk, azok Németországba mennek többek között. Tehát a tagállamok azok saját maguknak okoztak gazdasági problémákat, és most stagnálnak a belső migráció kérdését egy új kezdeményezés megvizsgálja, vagy legalábbis azt mutatja, hogy a fiatal munkanélküliséget, fiatalok munkanélküliségét milyen, fiatal, milyen forrásokkal lehet megoldani. A munkaadóknak is hozzá kell ehhez járulni de erről nem sokat hallottam. És lehet, hogy egy kicsit egyre felháborodottabban beszélek, de hát valószínűleg tudják, hogy miről beszélek. Az emberek alacsonyabb béreket is elfogadnak azért, hogy rövid távon is legyen munkahelyük, részben megértem a munkadókat is, hiszen nyilvánvalóan olcsóbb munkaerőt keresnek. De nem hallottam a szakszervezeteknek a véleményét. Az, ugyanis a munkaszerződések azok rövidebb idejűek, olcsóbb munkabért fizetnek, és ez igazából nem segít azoknak, akik munkahelyet keresnek. Tehát az alacsonyabb társadalmi osztályból lévő származó embereknek a foglalkoztatási lehetőségei rosszak. Tehát ez ördögi kört alakít ki. Harmadik megjegyzésem. Németországban hosszú hagyománya van a különböző szakmai gyakorlatoknak, tulajdonképpen ezzel a statisztikai adatokat manipulálják, nem akarják, hogy a, az utcákon lófrájanak a munkanélküliek. És ha nem vagyunk óvatosak, akkor lehet, hogy bennünket is ezzel fognak vádolni, amikor a képzési programokról van szó tehát hogy azért használjuk ezeket, hogy a statisztikai adatokat fehérre mossuk, tisztára mossuk. Tehát csak inkább szépíteni szeretnénk a statisztikai adatokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán én vagyok ennek a szakbizottságnak az egyetlen tagja, akinek komoly kétségei vannak az ifjúsági garancia programmal kapcsolatban, amit elfogadott az Európai Parlament. Én meghallgatom a fiatalok véleményét, és ennek alapján egy olyan programot kellene kiállítani, amely a fiataloknak adott alkalmakat, lehetőségeket biztosít, tehát a fiatalok Erasmus programjájában. E, az Erasmus kapcsolatban a fiatalok azt mondják, hogy az a sok millió euró, amit az, az ifjúsági garancia programra használunk, annak igazából az Erasmusba kellene nekik esélyt biztosítani ahhoz, hogy több tapasztalatot szerezzenek. Thomas említette e, ezeket az álságos képzési programokat. Ugyanakkor a e, valós programok e, igazi tapasztalatokat biztosítanak számukra. Ha megvizsgáljuk a finn példát, amelyek alulról jövő kezdeményezéseket mutat, amelyek nem mindig érnek el jó eredményt. A kérdésem az, hogy tapasztalatok szerint mire kellene koncentrálni, amikor az ifjúsági garancia programokat bevezetjük, azért, hogy ne kövessünk el hibákat, hogy elkerüljünk olyan helyzeteket, ahol a problémákat elkenjük. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne, és aztán visszaadom önöknek a szót. Az elsőben szeretnék a migrációs kihívásokról szólni a személyek szabad mozgása a római szerződés középpontjában áll, és senki sem kérdőjelezi meg ezt az elvet. Ugyanakkor a római szerződés értelmében az emberek által választott szabad mozgásról van szó. Amikor ma arról beszélünk, hogy agyelszívás történik, akkor azt látjuk Spanyolországban, hogy a fiatalok között van egy mozgalom, amely hasonlít a 70-es évek franciaországi mozgalomhoz, amely arról szólt, hogy e, ugyanabban az országban éljünk és dolgozzunk. Tehát tényleg különbséget kell tenni a mobilitás, a, az emberek által választott és a, az elszenvedtetett mozgás között. Tehát jog címén nem lehet kényszeríteni, rákényszeríti az emberekre ezt. Ugyanakkor a kezdeményezés, a berlini kezdeményezés, amely július 3-án Berlinben állt fel, lehetne egy olyan modellt elképzelni, ahol figyelembe veszük a demográfiai helyzetet és a gazdasági polarizációt, akkor talán a legjobb modell az lenne, hogy a fiatal diplomások menjenek el olyan országokba, ahol szükség van az olcsó munkaerőre, de ugyanakkor ez azzal a kockázattal jár, hogy a perifériát mm, kiürítik emberekből, és ezekben az országokban a munka, munka munkavállaló és a munkanélküli emberek közötti szakadékat elmélyítő. Ez pedig az európai szociális modell szempontjából nagyon is káros. Azt hiszem, hogy itt jelentős kockázatról van szó. Ugyanakkor a gyorsan áttekintve az önök dokumentumát, nem igazán látom ezt a dimenziót. Meghallottam, hogy azt mondták, hogy szükség van olyan intézkedésekre, amely a fiatalok foglalkoztatásával is foglalkozik, és a makrogazdasági kérdésekkel is, ez a fellendülést segíti nyilvánvalóan, de ugyanakkor a növekedés egymaga nem fogja lehetővé tenni ezt a politizációt kiegyenlíteni, és a fiatalok migrációjának a kérdését sem fogja megoldani. megoldani. Most mindegy, hogy ezek tehetséges vagy nem tehetséges fiatalok. Második megjegyzésem és kérdésem a társadalmi párbeszéd kihívásaival kapcsolatos. Önök, vagy tétjeivel kapcsolatban azt mondták, hogy a tárgyalások jól folytak, és nyilvánvalóan evés közben jön meg az étvágy, és önök bizonyos megállapodásokat már tárgyaltak, aztán beszéltek a bevált gyakorlatok felhasználásáról más területeken. De mielőtt más területek felé fordulnának, úgy tűnik számomra, hogy Létezik egy aranyszabály, amely arról szól, hogy az társadalmi párbeszédnek a minőségét hogyan lehetne terjeszteni. Engem ugyanis meglepett, amikor láttam, hogy a jól működő országokban jól működő társadalmi párbeszéd létezik és azon országok, ahol a trojka be akar lépni, közbe akar lépni, ott a társadalmi táperezet sem működik, és nem a trojka fog javítani rajta. Lehet, hogy késő van már, hogy ezt a kérdést felemlítsem, de számomra ez egy olyan kérdés, amelyel többet kellene foglalkozni, mint eddig tettük. Mert Sokat beszélünk a különböző kezdeményezésekről, ösztönzőkről, de ez, ez itt az igazi probléma, mert láthatunk olyan gyakorlatokat, régi szokásokat, szakszervezeti és munkaadói gyakorlatokat mindegyik tagállamban, és ma figyelembe veszik az összes európai programot, a strukturális alapot, a képzést, az igazodási alapot, stb. Mindegyik jól működik, kivéve a társadalmi párbeszéd. Tehát mit lehetne tenni, hogy ezt megoldjuk? Önök is azt mondták, hogy ellátogatnak a fővárosokba, de szerintem ennél többet kell tenni. Ez nem csak a tartalmat érinti, hanem a módszert is, jó, hogyha nincs több hozzászóló, akkor visszaadom önöknek a szót, fordított sorrendben. Néha ezt tesszük ugyanis. Parancsoljanak akkor. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az EP minden képviselőnek a megjegyzéseket. Sok olyan pont van, amire reagálni lehet és szeretnék néhányra kitérni. Először is a migráció és az agyelszívás kérdése. Személy szerint nagyon örülök, hogy felmerült ez a kérdés, mert a CEEP is úgy látja, hogy a mobilitás nem oldhat meg minden problémát. Az agyelszívás a közalkalmazottokat is érintő, hogy nézzük a szektorokat, például a balti országokat, az egészségügyet, komoly problémáik vannak, nehezen találnak szakembereket ezen, de más területen is. Ez kulcskérdés számunkra. Szeretném megismételni, amit mondtam a mobilitás. Megértem, hogy jelenlegi helyzetben, amikor fiataloknak 50-60 százaléka munkahelyes országokban, akkor mindenki megpróbál máshol keresni, de ennek negatív hatásai is lehetnek. Például a közalkalmazásban, egyes ágazatokban érezzük, tehát ezt alá kell húzni. Ami pedig a az eszközöket illeti, amelyekkel a fiatalok munkanélkülisége ellen lehet harcolni. Oktatás, oktatásba való beruházás. Nagyon fontos, hogyha meg akarjuk fordítani a folyamatot. A közszolgáltatások csökkentése nem megoldás a kilábalásra Habár sok ö, ö, azt tapasztaljuk, hogy sok tagunk éppen a megszorításoktól szenved. Ami a szociális dialógus minőségét illeti. Pontosan értem a kérdését. Nehéz jó választ adni erre a magam szempontjából, de valóban ez kulcskérdés. kérdés Fontos, hogy a társadalmi párbeszéd rendszere jól működjék. Még mindig tart a válság, a gazdasági válság, ennek ellenére jól kell működnie. Sok országban komoly kihívások voltak a válság miatt. Nézzük meg például a társadalmi párbeszéd jelentést, amely nem régen jelent meg. Nagy a különbség, a között, hogy kiléb, a válságból, illetve hogy a negatív hatásokat kezeljük. Világos, hogy a szociális partnerek bevonása jobb, kedvezőbb megoldáshoz vezet eh, minden részvevő számára. Szeretnék reagálni még egy pontra, az együttműködésre. Ez a cselekvési eh, keretben szerepel. Mi a szociális partnerek sokat teszünk eh, ennek érdekében, de nem vagyunk egyedül olyan kérdéshez, amelyben minden érintetnek részt kell vennie. Ezért örülünk, hogy ezt külön aláhúzták többen a felszólalók közül. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony mivel a második hozzászóló vagyok, hát választhatok a kérdések közül, hogy melyekre válaszolok. Először is Szárkesz úrnak válaszolnék. A cselekvési keretben szerepel az éves jelentési gyakorlat, de nem hagyjuk magunkra a tagok, magukra a tagokat, ezért szemináriumokat szervezünk korlátozott számú részvevővel, ahol alaposan megvitathatjuk, hogy hogyan teljesítsük ezt a feladatot. Három év éves jelentés után lesz egy értékelő jelentés. Tehát nem hagyjuk magukra a tagjainkat ami pedig az ifjúsági garancia legjobb felhasználását illeti, és hogy milyen kockázatot jelent ez. Nos, a fiatalokra, azokra a fiatalokra kell koncentrálnunk, akik a leginkább rászorulnak, mert látunk egy olyan kockázatot, hogy sok reményt keltünk, és sok csalódást a garanciával. Ezért azokra kell koncentrálni, akik a legproblematikusabb helyzetben vannak. Hosszú távú fejlesztésre van szükség. Ezért vannak hosszú távú ajánlásaink a hatóságok felé. Szeretnénk, hogy ezeket figyelembe vennék, amikor a nemzeti akciótervet kidolgozzák az ifjúsági garanciával kapcsolatban. Teljes mértékben be kell vonni a nemzeti szociális partnereket. Ez e nélkül e, nem e, lehet jó eredményt elérni az ifjúsági garanciával, sőt, ellentétes hatás, csalódás lehet elérni, mint ahogy mondtam. E, nincsenek különben hosszú távú megoldások vita volt arról, hogy hogyan lehet használni legjobb a ifjúsági garanciát. Nos, van az Erasmus és a fiatalok mobilitás van. Nagy támogatjuk az Erasmus plus a következő programot, és szeretnénk megkönnyíteni a fiatalok mobilitását. De mint ahogy elhangzott, látjuk az a másik oldalát és túloldalát, is. Az is kell tudni, hogy ez a fiatal dolgozókra is vonatkoztatni kell. E, ez hozzájárulhat az agyelszíváshoz de amikor jobb lesz a gazdasági helyzet olyan országokban, mint Spanyolország, akkor visszatérés lesz. Ezt már láttuk más országban. Nem örökre költöznek el a fiatalok egyik országból a másikra. Nem vagyunk ilyen pessimisták. Nagyon reméljük, hogy jobb makroökonomiai helyzetben, fellendüléssel, munkahelyteremtéssel a fiatalokat vissza lehet vonzani. Azokat a fiatalokat, akik megfelelő képzést kaptak, és megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek. A szociális dialógus minőségére is reagálnék, amiről két kollégám szólt. Tettünk már kezdeményezéseket, és együtt fogjuk folytatni. Köszönöm szépen. Nehéz feladata van a két utolsó válaszolónak. Nehéz, de nem lehetetlen Nos, a követéssel kapcsolatban először is az eltuk és a munkáltató közös felmérése aggodalmat tükrözött. Az európai társadalmi párbeszéd gyengül, ez derül ki a felmérésből. Ha megnézik a 2012-es 2014-es munkatervünket, ez az a pont, amelyen dolgozni szeretné. Nem lehet mindent egyszer elvégezni, lassanként, először a fiatalok lépésenként, azelőtt pedig a gazdasági kormányzás volt a téma. Figyelembe veszem, amit Lilián mondott. Szeretném kiegészíteni a negyedik végső jelentésben. Egyszerűen eltűnt a megállapodás. Ez derült ki. Márpedig elképzelhetetlen, hogy abban vegyünk részt, hogy három sebességes Európa lesz. Egy olyan Európa, ahol a megállapodások normákat átültetik és alkalmazzák, egy olyan Európa, ahol csak átültetik, de nem alkalmazzák, és egy Európa, ahol egyik se történik meg. Már pedig vannak ilyen országok. Ez így nincsen rendjén. Elmondtuk itt, hogy továbbra is szükséges a nyomonkövetés. És ha vannak olyan országok, amelyek problémásak, a negyedik év után vissza kell menni, a szociális partnerekkel újra el kell beszélgetni. Ez egy első lépés. Tudatában vagyunk a ö, problémának. Ami a capacity buildinget illeti, teljesen igaza ö, van az asszonynak. ö, világosan ö, fel kell hívni a ö, figyelmet egyes elvekre ö, az alapszerződésből. Ö, elképzelhető, hogy elképzelhetetlen, hogy a trojka lebontsa a szociális modellünket, a társadalmi párbeszéd modelljét. Legyünk koherensek. Látjuk a bizottsági jelentését a szociális párbeszédről 2012-ben azon országok a legsikeresebbek, ahol erőteljes a társadalmi párbeszéd. Ennek tudatában vagyunk, ezért integrált, pontegr, integrált programunk van capacity buildinggel, képességépítéssel. Ha úgy érezzük, hogy csurlódások vannak, akkor elmegyünk a helyszínre, és megpróbáljuk az igét hirdetni. Elég jó eredménnyel hogyha többezőben vitatjuk meg a problémákat. Nem feltétlenül abban az országban, máshol, informális módon. Az néha lehetővé teszi, hogy egy kicsit megolajozzuk a fogaskereket, és jobb lenne a helyzet. A, az agyelszívással kapcsolatban tudatában vagyunk, hogy ez egy nagyon jelentős veszély. egyfajta kényszer munkához is vezethez. vezethet. Andreas mondta az egyik balti ország példáját, 2007-ben problémák vannak. Mi történt? A közszolgáltatásokat csökkentik, most a halandóságot a legnagyobb Európában, 42 a gyerekeknek a szegénységi küszöb alatt él. az államháztartás deficitje valóban csökkent. Az illető ország miniszterelnökével beszélgettünk. Most az a kérdés, hogy hogyan lehet visszatérésre bírni az állampolgárokat. Ami pedig a szakszereteket illeti, beszéltünk a fiatalokról. Nos, a mi delegációnk fiatalok delegációja elsősorban. Beszéltünk a tanulásról. A minőség fogalmára nagy hangsúlyt helyezünk. Az ifjúsági garancia egyik legfontosabb legfontosabb célkitűzésünk. Továbbra is harcolunk azért, hogy egy minőségi európai kárta legyen a gyakornoksággal kapcsolatban az ifjúsági garancia nem lehet egy biankó ahhoz, hogy bármit, akármit csináljon a vállalat. Nem arra való a pénz, hogy a fiatalokat elfoglalják hat hónapig, és ennyi a társadalmi partnerekkel folytassák európai szinten a megbeszélést erről. Elnök, hallunk suttogni egy olyan keretről, amely a gyakornokokat célozná meg. Van egy ilyen bizottsági kezdeményezés. A társadalmi partnerek hol tartanak? Akarnak ezzel foglalkozni? Nous avons clair. Világosan elmondtuk, hogy partnerek vagyunk ebben. Specifikus dologról van szó, tárgyalni kell róla, erről külön. Elnök, én ö, azt hallottam, és ott tagni, ö, hogy ö, előre haladnak a tárgyalások erről. Elnök asszony, azt hiszem most én jövök. Egy problémát nevezte ezt, de nincs semmi probléma. Ott kezdem el, ahon ön befejezte a gyakorlati programok kapcsán. A tárgyalóasztal e, témai közé tartozik ez is, más munkatapasztalatok, e, más munkatapasztalati formákkal együtt. És úgy gondolom, hogy a munkadók számára világos volt, hogy gyakornoki programokat pontosan az akciókeretterv eh, keretén belül kellett tárgyalni. A tárgyalás eredménye az, hogy eh, fenntartjuk ezt a lehetőséget, hogy amint az Európai Bizottság megtette a magas, maga javaslatát, eh, hallassuk a hangunkat. Ez nem fog megtörténni a bizottsági javaslat megszületése előtt bizonyos kérdésekben nem azonos az álláspontunk, de később vissza fogunk erre térni a jogalkotási folyamatban. Köszönjük szépen a megjegyzéseket! Először is hangsúlyoznék valamit, amit Costello képviselő fogalmazott meg, és amelyel egyetértek, tény, hogy egyértelműnek kell lennünk, és ez az Európai Uniós vitáinkat érdekessé, de ugyanakkor nehézé is teszi. Mit tegyünk nemzeti szinten, és mit tegyünk Európai Uniós szinten? Két példát adnék erre. Hallottuk az egyik képviselőt, hogy kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az ifjúsági garancia felhasználása valóban hatékony lesz-e. Nos, van itt egy kis zavar, terminológiai eh, zavar, hiszen a ifjúsági vagy fiatalságok, a fiatalok foglalkoztatásával alakozó programról beszéltünk, konkrét összegekről beszéltünk, ahol a források növelésére is került, majd új az Európai Beruházási Bank által biztosított források és rendelkezésre állnak. Úgy gondolom, hogy az európai perspektívát tekintve meglehetősen bátor döntések születtek progresszív módon egymást követően most már 14 milliárd körül tartunk, hogyha mindent beleveszünk ebben, az Európai Beruházási Bank forrásait is. Tehát a tagállamok és az Európai Parlament itt is szerepet játszott, igen e, e, határozottan e, foglalkoznak ezzel a két témával. Ugyanakkor az ifjúsági garancia olyan bizottsági, illetve intézményi program, amely igen széles értemben határozható meg célja a munkatapasztalat szerzése, célja a képzések megvalósítása, aktív munkapiaci, munkaerőpiaci részvételt támogató programokra van szó, amelyek nagyon különböző intézkedésekben valósulnak meg, és az ajánlások erre tesznek néhány, ezek kapcsolatban meghatározok néhány lehetőséget. Európa nagyon sokszínű, és természetesen a németországi ifjúsági garancia egészen más, hiszen ott 8% alatt van az ifjúsági munkanélküliség, ez egészen más lesz, mint a spanyol helyzet, ahol kiemelkedően magas a munkanélküliség a fiatalok korában, körében, ami kifejezetten romboló erővel bír a társadalom egészre nézve. Tehát nem nagyon lehet egyforma megoldásokat javasolni az összes tagállamban. Ez a e, tagállami vitákban is kiderül, hiszen a tagállamoknak és a nemzeti a e, szociális partnereknek kell meghatározni a részleteket. A viszonyi helyzet e, fényében került létrehozásra az ifjúsági garancia, de ennek tényleges megvalósulása tagállamonként más és más lesz. Ami az agyelszívást illeti, azt hiszem, hogy világos, és a Business Europe eh, elnökasszonyal együtt támogatja a mobilitást. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a mobilitás magas szintjét valósítsuk meg a munkerőpiacon, hiszen csak az európaiak 3%-a nevezhető mobilisnak, és jót tenne a gazdaságunk és a munkaerőpiacunk, illetve az érintett emberek számára is, hogyha a meglévő eh, munkerőhiányt hiányt eh, be tudnak tölteni, hiszen két millió, kettő millió munkahely nincs betöltve ma Európában, eh, és a mobilitás lehet ennek a megoldása. Említettünk az úgynevezett, említettük a hamis mobilitást, hiszen azok az emberek, akik a nehézségekkel küzdő országokból mennek el, ők nem a valódi, a valódi mobilitás képviselik, ők többé közül menekülnek a saját eh, problémáik elől. Eh, nem erre lenne szükség. Eh, fontos a mobilitás terén az, hogy az emberek megfelelő nyelvi és kulturális képzést kapjanak egy ilyen sok nyelvű, sok kultúrájú közösségben, mint az Európai Unió, ez persze elég nagy és bonyolult fogalom, feladat. Emellett beszélhetünk azoknak az országoknak a felelősségéről is, ahonnan az emberek elvándorolnak. Ott bizony fontos lenne valódi vitát indítani arról, hogy a magas arányú agyelszívás, a fiatalok kivándorlásának hatásai hogyan csökkenhetőek. Nyilván itt a kockázatokat meg lehet fizetni tagállami, illetve Európai Uniós szinten is, azonban a megadások, megoldásokat tagállami szinten kell kezelni, lehet kidolgozni a különbségek miatt. Mitől gyümölcsöző a társadalmi, a szociális párbeszéd? Nos, attól, hogy időt fektetünk bele, attól, hogy bizalomra eh, eh, épül, és természetesen vannak egyéb paraméterek is, amelyek inkább az intézményes keretekre vonatkoznak. És azt látjuk, hogy itt nagy különbségek vannak Európában. Egyes országokban világos logikája van annak, hogy a társadalmi párbeszéd az egy autonóm párbeszéd, ez az oka annak, hogy a skandináv országokban igen sikeres a társadalmi párbeszéd, hiszen a kormány elfogadja és hisz is abban, de a parlament is elfogadja és hisz abban, hogy a szociális partnereknek tényleges kompetenciája van munkaerőpiaci kérdésekben, és, és az ő felelősségük is a megoldás megtalálása más országokban, ahol a közhatóságoknak erősebb a szerepe, ez egészen máshogy van harmadrészt, és azt hiszem, hogy ez a mai világra jellemző körülmények eredménye, európai, globális és tagállami szinten is. A társadalmi párbeszéd ott működik, ahol a társadalmi, a szociális partnerek képesek alkalmazkodni a változáshoz. Mindenről tudunk beszélni, a meglévő rendszerekről, azok működéséről, azok költségéről, a versenyképesség igazi vonatkozásairól, valós vonatkozásairól, a cégek esetében, eh, illetve a külföldi származó eh, begyűrűző eh, verseny követelményeiről is tudunk beszélni. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy ilyen rövid idő alatt reagáltak és eljöttek hozzánk előadást tartani, és a munkájuknak az eredményét bemutatni. A további eredményeket, illetően várni kell egy kicsit, hogy lássuk már az előrelépését, de azért lenne egy végső megjegyzésem. Én a szociális partnerek autonómiáját támogatom, de amikor az munkaidő irányelv eredményeit megnézzük, akkor azt hiszem, hogy a szociális partnereknek az autonómiáját másfajta intervenciós módszerekkel kell megoldani, ahol szükséges. De mindezt megvárva, mindenkinek nagyon jó nyári szünetet kívánok, hiszen az utolsó ülésünket tartottuk, és legközelebb szeptember 5-én találkozunk.